Mes chers collègues, bonjour! Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Allons-y! Nous allons ouvrir nos travaux. Bonjour! Nos, megkezdjük a munkánkat, ahogy az imént jeleztem. Jó reggelt kívánok! De mielőtt belecsapnánk a munkába, Kedves kollégák! Avant de commencer nos travaux, Mielőtt elkezdenénk a munkát, kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani Kostis úrnak, aki itt a balomon ül. Ma az utolsó napjait tölt itt, illetve a Trump bizottság utolsó ülésén vesz részt, úgyhogy kérem, tapsoljuk meg. Il part du secrétariat. Elmegy a titkárságtól, és az ITRE titkárságához igazol át. Nem tudom, hogy ők szimpatikusabbak-e, mint mi, szerintem nem egyébként öt éve dolgozik nálunk nagy ügyeken, például a vasúti csomagon, aztán a közlekedési fehérkönyvön, a közlekedés széndiokszid kibocsátás csökkentésén. Szeretném neki megköszönni az eddigi áldozatos munkát, és sok-sok sikert kívánok neki a jövőre nézve. Legyen az ITRE-ben is olyan sikeres, mint a TRAN-nál és a TRAN, valamint a titkárság mindig nyitva áll ön előtt. Köszönjük szépen az eddigi munkát. Euh, és most visszatérve a földies témáinkhoz, teszteljük a szavazási rendszert, kérem, hogy helyezzék be a kártyáikat, megvizsgáljuk, hogy elegen vagyunk-e jelen. Megnyitom a szavazást ellenőrzés céljából. Le vote est fermé. Lezárom a szavazást. És nagyon jó az eredmény. My sincere apologies, Chair. Elnézést kérek, elnök asszony. A kártyámat, attól tartok, a Strasburgi gépben felejtettem. És sajnos nem tudok szavazni ebben a körben. Hogyan kezelhető ez a rendszer? Elnézést kérek mindenek előtt. Alors, comment allons-nous gérer la situation? Nos, hogy oldjuk meg ezt a helyzetet? Nagyon egyszerűen, kérem szépen. Tessék szépen fölemelni a kezecskéjét. Igenre, nemre, vagy tartózkodásra. És én pedig személyesen fogom önt szemmel követni, hogy az álláspontja világos legyen, tehát akkor ez menni fog, szuper. Nos, számos témáról szavazunk, úgyhogy kezdjük is el. Monsieur Taylor! Taylor úr, jó reggelt önnek is! Votre carte de vote ne fonctionne pas. Nem működik a szavazókártyája? Na hát. pas la porte du Brexit, monsieur Riquet. Riquet úr, nem menjünk bele most a Brexit ügyekbe, még csak 9 óra van. Nos, most már újra működik. Allons-y, nous commençons par le... Tehát, kezdjük Pelicska úr jelentésével. vagyis az európai ipar digitalizációja. Egyes kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik. A kompromisszumot elfogadtuk. Következik a 22-es módosító mellette. Kiszavaz ellenem. Kitartózkodik. A 22-es módosítót elutasítottuk. 27-es mellette. Ellene. Kitartózkodik. 27-est elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 36-os módosító mellette, ellene, kitartózkodik. elutasítottuk. 38 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk a hármas kompromisszumot, négyes kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, a négyes kompromisszumot elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk a hatosat, folytatjuk a módosítókat, 59 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 62-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk a hetest. 68-as módosító mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 9-es módosító mellette, nem, kompromisszum 9-es mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk a 9-est. 78-as, 79-es ellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk a 79-eset. Ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. A néppárt kettővel többen van. Egy még elmenne, de kettő azért az sok. Tehát Most lezárom a szavazást. Tizenkilenc mellette, 24 ellene, elutasítottuk. Tízes kompromisszum. Elnézést, mondja az elnök asszony. Mi jön most? Tehát most mit ellenőriztünk pontosan? Tehát következik a 84-es módosító, tehát mellette, ellene, ki tartózkodik? Elfogadtuk, ugye? Ellenőrzést kérnek, rendben, akkor megnyitom elektronikusan. Je ferme le vote. Lezárom a szavazást. 29-15 arányban valóban elfogadtuk. Folytatjuk. Tízes kompromisszum. Mellette, ellene. Kitartózkodik. Tízes kompromisszum. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 88-as módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. A 97-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 99 mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk a 99-eset. 12-es kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, Tartózkodok. a 13-ast elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, a 14-est elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. A 16-ost elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik. A 17-est elfogadtuk, 18 es kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik. A 18 est elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, kitartózkodik. A 19-es kompromisszumot elfogadtuk, most a végszavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. 43 egy arányban, tartózkodás nélkül elfogadtuk. Telicska úr, gratulálok az ön jelentését, elfogadta a bizottság, megtapsolhatjuk az előadó urat. Allez, nous continuons. Most pedig folytatjuk. Még mindig Telicska úrral. A jelentése az európai normák. Kezdjük a szavazást. Kettes módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hármas négyes azonosak mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk mindkettőt egyes kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, az egyes kompromisszumot elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk hármas kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, Elfogadtuk a hármas, négyes kompromisszum mellette, ellene kitartózkodik. Elfogadtuk ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk az ötös kompromisszumot. Következik a 23-as módosító mellette, ellene tartózkodók. A 23-ast elutasítottuk. Hatos kompromisszum. Ellenőrzést kérnek? Rendben, megnyitom elektronikusan a szavazást, 23-as módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A néppártnál még mindig egyel többen vannak. Egy kicsit hiperaktívak ma reggel. De rendben, akkor kezdjünk bele. Vagyis lezárom a szavazást. 18-25 arányban ezt elutasítottuk. Következik a hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodok. A hatos kompromisszumot elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodok. A nyolcast elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, ki tartózkodik, a 9-es kompromisszumot elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, a 10-est elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, a 11-est elfogadtuk. Folytatjuk a az 57-es módosítóval, mellette, ellene tartózkodok, az 56-ost elfogadtuk. 58-as két részben, első rész mellette, ellene, kitartózkodik. Az első részt elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. No. Là, c'est ouvert. Most sikerült megnyitnom, tehát kérem szavazzanak. Még mindig egyet több a néppárti szavazó. Là, c'est bon. Most már rendben vannak. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 23-20 arányban az első részt valóban elfogadtuk. Következik a második rész mellette. Ellene, kitartózkodik, a második részt azt nem fogadtuk el. 12-es kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, a 12-est elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene kitartózkodik, az egyes módosítót elfogadtuk. Most pedig végszavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. 43-1 arányban tartózkodás nélkül az előadó jelentését elfogadtuk. Telicska úrnak ismét gratulálok a jelentés elfogadásához. Bravo! Folytatjuk tehát a következő témával. Avec le rapport, amely jelesül az utasszállító hajók utasainak a nyilvántartása, a Bilbao asszony jelentése. Kezdjük, 41-es módosító mellette ellene kitartózkodik, a 41-est elutasítottuk, 42-es mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 9-es, elnézést kér az elnök asszony. nem, ezt, erről nem kellett szavazni, tehát 43-as mellette, ellene, kitartózkodik. a 43-ast elfogadtuk. Számos módosító azonosít egy sorban, tehát 11-es, 44, 47, 40 mellette, ellene, kitartózkodik. ezeket egyben elfogadtuk. 48-as következik mellettem, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 49 mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene kitartózkodik, a 12-est elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodók, az 50-est elutasítottuk. Mindjárt továbbugrunk a 51-es módosítóra. E- ezek azonosak? Tehát 13-as és 52-es azonos, úgyhogy ezekről szavazunk mellette, ellene tartózkodok, ezt a kettőt elfogadtuk. Következik az egyes kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik. Az egyest elfogadtuk. Most pedig következik az 58-as módosító mellette, ellene, kitartózkodik. Az 58-ast azt nem fogadtuk el. 59 mellette. Ellene. Tartózkodók. Az 59-est viszont elfogadtuk. Következik a 60-as mellette, ellene kitartózkodik. A 60-ast elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók. A kettest elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene kitartózkodik. A 65-öst elutasítottuk. 66-os mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 67-es módosító mellette ellene tartózkodik a 67-est, azt gondolom, hogy elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek? Rendben. Akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. És le is. Most le is zárom a szavazást és valóban elfogadtuk 31-13 arányban. Következik a 68-as mellette, ellene, tartózkodok, a 68-ast elfogadtuk. Következik, e, két oka fogyott a 68-as miatt, és a 71 a következő mellette, ellene, kitartózkodik. A 71-est elutasítottuk. elérkeztünk a 73-ashoz mellette, ellene, kitartózkodik, 73-as elutasítva, 74 mellette, ellene, tartózkodik, a 74-est elutasítottuk, 19-es mellette, ellene, kitartózkodik, a 19-est elfogadtuk. Amendment 75. Ki est pour? 75 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az azonos módosítók jönnek, a 83-84-es mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk őket. 85-86-os. Ellenőrizzük a 83-84-est? Jó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igennel, 25 nemmel, tartózkodás nélkül elutasítottuk őket. Folytatjuk. 85-86-os mellettük, ellenük, tartózkodás, elutasítottuk. Elutasítottuk őket. De de, elutasítottuk őket. Ellenőrizzük? Jó, rendben. Akkor ellenőrizzük a 85-86-os módosítókat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ugyanez a helyzet, 20 igen, 25 nem. Úgyhogy mind a két módosítót elutasítottuk. Egyes, mellette. Ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-26 mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es és 29-es, mert azonosak, mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk őket. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A végszavazás következik, elektronikus úton megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44 igennyel, igennel nem volt se nem, se tantozódás. Ja, de bocsánat, egy ellenszavazat volt, elfelejtettem, hogy nincs itt a szavazókártyája. Mindenesetre gratulálunk Bilbao asszonynak. Et nous allons voter également pour le mandat. Le... Igen, szavaznunk kell a mandátumról is, megnyitom a szavazást, tehát a tárgyalási mandátumról van szó. Lezárom a szavazást. Negyvenhárom igennel, egy nemmel, tartózkodás nélkül. Bilbao asszony megnyerte a mandátumot, hogy a jelentés kapcsán tárgyaljon. Gratulálok, akkor folytatjuk. A menetrendszerint közlekedő rorokompajok, járatú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett ellenőrzésekkel Rike úr jelentése következik. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtó. Nem, a hatosról nem szavazunk, úgyhogy a 22-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene, tartózkodás, ezt nem fogadtuk el. Foster asszony. Szavazunk, koncentráljunk, köszönöm, Foster asszony. Nyolcas. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 24 igennel, 21 nemmel elfogadtuk. Nézzük tovább. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20, 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 16-osról nem szavazunk, 15-ös mellette. Tehát ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Negyvenöt igennel, egy nemmel, tartózkodás nélkül. Riké úr, gratulálunk! Most pedig a tárgyalási mandátumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 igennel, 1 nemmel, tartózkodás nélkül. A tárgyalási mandát, mandátumot megszavaztuk, Riké úré a tárgyalási mandátum joga. Gratulálunk! Na, folytassuk. Avec le rapport de Madame Ayuto. Ayuto asszony jelentése következik a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályok és követelmények címmel. Kezdjük is. 34-es mellette ellene. Tartózkodás. Nem fogadtuk el. 39 és 40-es mellettük, ellenük, tartózkodás, nem fogadtuk el. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonöt igen, 20 nem, elfogadtuk, úgyhogy jó, hogy ellenőriztük, elnézést kérek. 41. Mellette ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes kompromisszum. Ellenőrizzük? Jó megnyitom a szavazást, a 43-as módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 13 igennel, 28 nemmel elutasítottuk. Nem azt mondtam, hogy jól elutasítottuk, csak azt mondtam, hogy igen. Parancsoljon! lehet egy kicsit két másodpercet várni, mert lassabban jön a tolmácsolás, úgyhogy úgy világosabb lenne. Tehát értem, akkor több időre van szükségünk, mondja az elnök asszony. Jó, akkor több időt szállok rá. Na jó, folytassuk. Tehát a 43-ast elutasítottuk, négyes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 11. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy nem fogadtuk el. fel kell emelni mindenkinek a kezét, megnyitom a szavazást. A 13-as módosítónál tartunk. Lezárom a szavazást. Hát alaposan elfogadtuk, de nem teszi fel senki egégi a kezét. Na akkor folytatjuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy nem fogadtuk el. De ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 14-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el 25 plusz 1 ellenszavazattal. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 58 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette, bocsánat. Tehát 59-es első részéről szavazunk. Mellette, ellene, tartózkodás. Az első részt elfogadtuk. Ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást. Az 59-es módosító első részéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25 igen, 20 nem. Tehát elfogadtuk. Folytatjuk a második résszel. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás. A második rész viszont nem fogadtuk el. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 26 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy a 26-ost nem fogadtuk el, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. De elfogadtuk 36 igennel, 32 igennel, 13 nemmel. Tehát a 26-ost elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az ötös kompromisszumot. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a végszavazásra, lezárom a szavazást. 45 igennel, 46 igennel, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül. Ájutó asszony! Gratulálok! Azt hiszem első alkalommal szavaztunk így. A jelentését ugyanis elfogadtuk. Most pedig a mandátumról szavazunk, a tárgyalási mandátumról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hasonló a helyzet, 45 igennel, egy nemmel mindenképpen megkapta a mandátumot, hogy folytathassa a tárgyalást ebben a témában, úgyhogy gratulálunk Ájútó asszonynak. Most pedig folytatjuk a munkát. Folytatjuk a közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend. Az IMCO számára készített véleménytervezet Killönen asszony előadói közreműködésében. Jól megértik egymást a tanácsadókkal, úgy látom, de köszönöm szépen, hogy most rám figyelnek. Tehát folytatjuk egyes kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, Elfogadtuk a kettest. 12-es módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, a 12-est elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodok, jobb, hogyha ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást, tehát a 20-asról szavazunk. Le is zárom a szavazást. A 20-as módosító 24-20 arányban átment. 21-es mellette. Ellene. Kitartózkodik. A 21-est elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene kitartózkodik. A hármast elfogadtuk. Tovább lépünk a 24-es módosítóra első rész mellette ellene kitartózkodik. Az első részt elfogadtuk. 39-es mellette ellene kitartózkodik. A 39-est elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodok, a 40-est elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodok, ezt nem fogadtuk el. 43-as módosító mellette ellene kitartózkodik. A 43-ast is elutasítottuk. 44 mellette ellene kitartózkodik. A 44-est elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik. A négyest elfogadtuk. Tehát négyes kompromisszum átment. 50-es módosító mellette, ellene, kitartózkodik. Elfogadtuk az 50-est. ellenőrzést kérnek, akkor az 50-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhét 18 arányban valóban elfogadtuk. Következik a 68-as eh, mellette, ellene, kitartózkodik. A 68-as nem fogadtuk el. 69-es mellette, ellene tartózkodók, a 69-est sem fogadtuk el, 70 mellette, ellene, Ki tartózkodik. a 70-est elfogadtuk. 71-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, a 71-est nem fogadtuk el. 72 mellette, ellene, tartózkodok, a 72-est nem fogadtuk el. Ellenőrzést kérnek? Rendben. Megnyitom a szavazást. Hol tartunk? 72-es, 72-es módosító. Lezárom a szavazást. 37 igennel, 8 nemmel, nagy többséggel elfogadtuk. Nos, folytatjuk az ötös kompromisszummal mellette, ellene. Tartózkodok. az ötös kompromisszumot elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodok. a hatos kompromisszumot elfogadtuk. Következik a 75-ös módosító mellette, ellene. Tartózkodok. a 75-ös módosítót elfogadtuk. 89-es és 96-os azonosak mellette, ellene, tartózkodók, mindkettőt elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük elektronikusan, mert nem egyértelmű. Megnyitom a szavazást tehát a 91-es módosítóról. Lezárom a szavazást. 25-20 arányban, 21 arányban a kézfeltartással, tehát valóban elfogadtuk. És most tovább lépünk a 93-asra mellette, ellene, kitartózkodik, a 93-ast elfogadtuk. 94 mellette. Ellene. Tartózkodok. A 94-est nem fogadtuk el. 95-ös mellette. Ellene. Tartózkodok. A 95-öst elfogadtuk. 97 mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Következik a hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk a hetest. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, a nyolcast elfogadtuk. A 129-es módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk a 129-es, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, a 9-est elfogadtuk. A módosító következik, 137 mellette, ellene, tartózkodók. A 137-est elfogadtuk. 138 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 142-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, a 142-est is elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk a tízes kompromisszumot, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk a 11-es, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, a 12-es kompromisszumot is elfogadtuk, 146 mellette, tehát kiszavaz ellene, ki tartózkodik, azt mondanám, hogy jobb, ha ellenőrizzük. Úgyhogy megnyitom az elektronikus szavazást. De azt gondolom, hogy elfogadtuk egyébként. Lezárom a szavazást 24 igennel, 22 nemmel valóban elfogadtuk ezt a módosítót. És most rátérünk a végszavazásra, a jelentéssel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Mindenki leadta a szavazatát? Akkor lezárom a szavazást. 39 igennel, 6 nemmel, tartózkodást nélkül Killonen asszony jelentését valóban elfogadta a szakbizottság. Nagyon szépen köszönjük! Most pedig folytatjuk a következő témával, ami az internet kapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben véleménytervezet az ITRE számára, amelynek Tapárdel asszony az előadója. Tehát következik a hetes módosító mellette, ellene, kitartózkodik, a hetest elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene kitartózkodik, az egyest elfogadtuk. 51-es, 52-es, 3-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk az 53-ast, 54-es mellette, ellene, tartózkodok, az 54-est elfogadtuk. 55-ös mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom az 55-össel kapcsolatban az elektronikus szavazást. Lezárom. 22 igen, 23 nem. Úgyhogy érdemes volt ellenőrizni, tehát valóban nem fogadtuk el ezt a módosítót. Kettes kompromisszum mellette, ellene kitartózkodik, a kettest elfogadtuk. Következik az 59-es mellette, ellene tartózkodok, az 59-es módosított, tehát elfogadtuk. 60-as mellette, ellene kitartózkodik, a 60-ast elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, a 3-ast elfogadtuk négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, a négyest elfogadtuk. 65-ös módosító mellette, ellene, kitartózkodik. Nem egyértelmű az eredmény. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 65-ös módosítóról szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. Most már teljesen egyértelmű Wim van de Kopul. Nem fogadtuk el ezt a módosítót. 66-os mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 67-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodók, a 68-ast elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodók, a 69-est nem fogadtuk el, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, az 5-öst elfogadtuk. 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodok. a tízest elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, Tartózkodok. a tizenegyest elfogadtuk. Hatos kompromisszum, hatos kompromisszum mellette, ellene, Tartózkodok. a hatost elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, Tartózkodok. a hetest elfogadtuk következik, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodok, a 8-ast elfogadtuk szintén, 24-es mellette, ellene tartózkodok, a 24-est elutasítottuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 27-es mellette, ellene, nem világos az eredmény, Úgyhogy még egyszer 27-es mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk a 27-es módosított 3-as mellette ellene tartózkodók. Nem fogadtuk el a 3-ast. 28 mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 33 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, a 9-est elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodok. a 34-est elutasítottuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok. a 10-est elfogadtuk, kompromisszum 11-es mellette, ellene, tartózkodok. a 11-est szintén elfogadtuk, 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodok. a 39-est elfogadtuk, 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodok. A 40-est elfogadtuk. 41 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodok. A 43-ast elfogadtuk. 45 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok. A 12-est elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. Megnyitom elektronikusan az ellenőrző szavazást a 12-es kompromisszumról. Lezárom a szavazást. 26 igen, 19 nem, a kompromisszumot tehát elfogadtuk. 49-es módosító, folytatva volt sort, mellette, ellene, kitartózkodik, a 49-est elfogadtuk. A végszavazás következik, megnyitom elektronikusan. Lezárom a szavazást. 44 igen, egy, illetve kettő nem, nem volt tartózkodás, Tapárdel asszony, valóban elfogadtuk a szakbizottságban az ön jelentését. Bravo. Folytatjuk. a növekedést, a versenyképességet és a kohéziót célzó internetkapcsolat, a gigabit alapú európai társadalom és az 5G vélemény tervezet az ITRE számára amelynek az előadója az Zlotowski úr. Jól ejtettem a nevét, ugye? Ez Zlotowski. Sikerült. Nos, akkor folytatjuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk a kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. És most módosító következik, 12-es mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, tehát ki szavaz mellette, most pedig ellene, ki tartózkodik. A 14-es módosítót nem fogadtuk el, B kompromisszum mellette, ellene kitartózkodik. A B kompromisszumot elfogadtuk. Következik a 33-as módosító mellette, tehát 33-asnál tartunk. Megtalálták? 33 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok. A C-t elfogadtuk. Módosítók következnek. A 39-es módosítóról szavazunk, tehát mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodók, a 43-ast elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodók, a 42-est elfogadtuk. 44 el, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodók, a 45-öst elfogadtuk. Most pedig a D kompromisszumról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, a D-t elfogadtuk módosító következik, e, illetve kompromisszum E mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk az E kompromisszumot. A következő az 53-as módosító mellette, ellene tartózkodók, az 53-ast elfogadtuk. Nem. Tehát 53-ast elfogadtuk, 55 mellette, ellene tartózkodók, az 55-öst elfogadtuk. F kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Az F-et elfogadtuk. 59-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Az 59-est elutasítottuk. 67-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. A 65-est elfogadtuk. G kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk a G kompromisszumot. 76-os 76-os kompromisszum, illetve módosító mellette, ellene tartózkodók. A 76-ost elutasítottuk, 78-as mellette, ellene tartózkodók a 78-ast elfogadtuk. Most a végszavazás következik elektronikusan, tehát elektronikusan végszavazunk. Lezárom a szavazást. 40 igen, egy nem, három tartózkodás mellett. Kinek gratulálok? Nem Killenen asszonynak, hanem Zlotowski úrnak. Bravo! Elfogadtuk a jelentését. Nagyon szép többséggel. És most következik az utolsó, és időben vagyunk. Le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. A termékekhez és szolgáltatásokhoz a hozzáférés követelményére vonatkozó tagállami törvényi rendelet és közigazgatási rendelkezések közelítése, Keith Taylor a jelentés készítője. Nézzük a 31-estől a 236-osig tartó módosítókat összességében ki van mellettük? Ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es Ellenőrizni kívánják a 9-es kompromisszumot? Jó, rendben. Megnyitom a szavazást a 9-es kompromisszumról. Bezárom a szavazást. 23 igennel, 22 nemmel, tartózkodás nélkül a kompromisszumot azért elfogadtuk. Nézzük a 129-est mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130-as. Ja, nem, bocsánat, az oka fogyott, mondja az elnök asszony. 132-es következik tehát. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 139 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 140 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 143 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 144 mellette, ellene, tartózkodás, nem fogadtuk el. 13. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 145 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 146. Ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást a 145-ösről. Lezárom a szavazást. Tizennyolc igennel, 26 nemmel, igazuk volt, a 145-öst nem fogadtuk el. Folytatjuk. 146-os mellette, Werner úr és Vandenkamp úr. Igen, újra kell szerveződni. Na jó, kezdjük előről. Kérem figyeljen oda mindenki, már ez az utolsó téma. 146-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152 Igen, bocsánat. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 148-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 150 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 151. Ellenőrizhetjük? Nagyon szívesen, hogy az elnök asszony. Ha olyan kedvesen kérdezi, akkor megnyitom a szavazást. A 150-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 27 nemmel, 17 igennel valóban elutasítottuk ezt a módosítót. Elnök asszony, mivel elutasítottuk, egy ügyrendi kérdést szeretnék felvetni, ha nem bánja. A következőt. A 150-es ellen szavazott a szakbizottság, amely a fogyasztókat az európai parlamenti könyvtárban találhatóknak megfelelő definíció szerint határoztuk meg, de ennek ellenére két fontos dolog jellemzi a fogyasztót. Természetes személy, kettő, szerződéskötéskor olyan céllal teszi ezt, amely nem kereskedelmi vagy ö, szakmai ö, köreihez tartozik, ezért az én definícióm jobb. Elnök, kedves kollega, egyáltalán nem a szabályokat ö, idézte itt, nem akarunk újra kompromisszumot keresni, úgyhogy nem veszem figyelembe azt, hogy ilyen vagy olyan szót akarunk választani, most szavazunk. Úgyhogy elutasítom, amit mondott, folytatjuk a szavazást. Tehát a 150-es módosított elutasítottuk. 151-es, ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 153, ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Az, hol az angol fülke? A kettes fül kell legyen kedves bekapcsolni a mikrofont. Nem, a nem, nem Brexithez fűződő cselekvény. Sajnos nem halljuk a hozzászólást a képviselőasszony részéről. az, hogy melyiket szokta hallgatni, hányas csatornát? A 13-ast? Tízest? Kérjük a technikusokat, hogy aktiválják ismételten a fülkéket. Most működik? Na jó, minden rendben akkor. A 151-es nem ezt elfogadtuk, a 153-ast is, a 154-esnél tartunk, Wim van den Kapur, tehát ki van mellette 154-es ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum, ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 164-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 165 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 166-os. Ja, ellenőrizni szeretnék a 165-öst? Jó, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 165-öst 28 igennel, 18 nemmel elfogadtuk. Elnézést kérek, jó, hogy ellenőriztük, tehát a 165-öst elfogadtuk. 166-os, ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? ez nem egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük a 166-ost. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 28 igennel, 18 nemmel, a 166-ost bizony elfogadtuk. 167-es, ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 170-es ki van mellette, 175-ös, bocsánat, tolmács elnézést kér. Elnök asszony, de az én szavazó listámon nincsen kiemelve, úgyhogy egy szimpla módosítónak gondoltam, de egy a 15-ös kompromisszum jön. Mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert ez nem egyértelmű, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 24 igennel, 21 nemmel elfogadtuk a 15-ös kompromisszumot. Úgyhogy akkor most jön a 175-ös, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 176 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 177-es ki van mellette, ki ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 178 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 180-182-es így mellette, tük, ellenük, tartózkodás, Elfogadtuk. 183 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 184 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185 mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, a 185-öst szavazásra bocsátom, itt aztán most már egyértelmű lesz. Lezárom a szavazást. 12 igennel, 33 nemmel egyértelműen elutasítottuk. De kérem, mindenki rendesen emelje fel a kezét. Akkor folytatjuk. 186 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 187 mellette, ellene, ki van mellette, kérem emelje a kezét föl, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást, a 187-est ellenőrizzük, Lezárom a szavazást. 23 igennel, 22 nemmel elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, kitartózkodik. A 16-os kompromisszumot elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor kezdjük előről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 igennel, 14 nemmel elfogadtuk. Tizenhetes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 193 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 197 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 198 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 199 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 207-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 209 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 210 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. De ellenőrizzük, a 210-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igennel, 24 nemmel a 210-est nem fogadtuk el. 211 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 212 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 214 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.15 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 2.16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 2.17 mellette, ellene, elfogadtuk. 2.20 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 26 igennel, 20 nemmel elfogadtuk. Igazuk volt. 222 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 220-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A 222-est elfogadtuk. 223 mellette, ellene, tartózkodás. A 223-ast bőven elutasítottuk. 224 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 225 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 233 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az egyes mellékletet a 237, 240, 242, 246, 248, 50-nel mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jó sokat kell lapozni, 258-as módosításnál tartunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 260-as mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 269 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 270 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Most pedig következik az egyes ö, melléklet, nyolcas ö, szakasz mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 333-tól egészen a 362-esig mellette. Ellene, tartózkodok, elfogadtuk őket. 29 mellette. Ellene, Tartózkodok, elfogadtuk. 363-as mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítottuk. 364 mellette, ellene, Tartózkodok, elutasítottuk. 30-as mellette. Ellene. Újra szavazunk, kérdem, mellette, ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk a 30-ast. 368-as a következő. Sőt, a 69 és 70-es, tehát egyes melléklet, tízes szakasz egyes bekezdés A pont. Ezeket a módosítókat külön bocsátom szavazásra, mert különben nem világos. Tehát 368 mellette. Ellene. Tartózkodok. A 68-ast elfogadtuk. 369 mellette. Ellene. Tartózkodok. A 369-est nem fogadtuk el. Ellenőrizzük viszont. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Le is zárom a szavazást. 17-26 arányban a 369-est elutasítottuk. 370-es mellette, ellene, kitartózkodik. elfogadtuk. Folytatjuk a 33-as módosítóval mellette, ellene. Tartózkodok, a 33-ast elfogadtuk, 34 mellette, ellene. Tartózkodok, elutasítottuk, 35 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk, 36 mellette, ellene. Tartózkodok, elutasítottuk, 37-es mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. 40 mellette, ellene, Tartózkodok. elutasítottuk. 41 mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást elektronikusan a 41-esről. Lezárom a szavazást. 21-21 arányban nem fogadtuk el. Wim van de Kamp úr, köszönöm szépen, hogy szólt, hogy ellenőrizzük. 42-es mellette. Ellene? Kitartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum következik mellette. Ellene? Tartózkodok, elfogadtuk. 48-as módosító mellette? Ellene? Tartózkodok, elutasítottuk. 49 mellette, ellene. Tartózkodok. A 49-est elutasítottuk. 50 mellette, ellene. Tartózkodok. Elutasítottuk. Ellenőrizhetjük éppen. Megnyitom elektronikusan a szavazást, tehát az 50-es módosítóról. Lezárom. 21 igen, 23 nem. Szoros az eredmény, de nem fogadtuk el. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 51 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 52 mellette, ellene, tartózkodok, Elfogadtuk. 53 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 55 mellette. Ellene. Tartózkodók. Az 55-öst elfogadtuk. 56 mellette ellene Tartózkodok. elutasítottuk 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 58 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 59 mellette ellene Tartózkodok. elutasítottuk. 60 mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadtuk. 62 mellette, ellene, Tartózkodok. nem fogadtuk el. Ellenőrizzük, ahogy kérik. Rendben, megnyitom a szavazást. Elektronikusan megnyitom. Lezárom. 25-18 arányban. Valóban igazuk volt, ezt elfogadtuk, ezt a módosítót. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodok, azt gondolom, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 igen, nem, javítja magát az elnök asszony, 21 kontra 22, tehát nem fogadtuk el. Hármas kompromisszum, ki szavaz mellette, tehát hármas, tehát ki, ki van mellette, most ellene, ki tartózkodik? Nem szavaznak? Csak egymást nézik? Nem szavaznak? Tehát mellette mondom még egyszer. Ellene? Ki tartózkodik? Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a biztonság kedvé. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen, 23 nem. Tehát ez érdekesen alakult. Tehát nem fogadtuk el. Úgyhogy akkor a módosítókról fogunk szavazni. A 68-as módosító kiszavaz mellette, ellene. ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 igen, 20 nemmel, aztán következik a 69 mellette, de nem e- elektronikusan elektronikusan szavazunk. Kedves kollégák, megnyitom elektronikusan a szavazást a 69-es módosítóról. Lezárom a szavazást a 69-esről. 22 igen, 22 nem, tehát elutasítottuk. Most pedig folytatjuk a négyes kompromisszummal mellette, ellene tartózkodók, a négyest elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, tehát mellette, most pedig ellene, ki tartózkodik. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. Tehát megnyitom a szavazást az ötös kompromisszumról. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 igen, 21 nem. Nem, 20, a nemek 22-en vannak. Akkor most a módosítók egészéről szavazunk az ötös kompromisszum alatt, illetve egyenként veszük a módosítókat, mivel nem fogadták el a kompromisszumot. Tehát kezdjünk bele, hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Azt gondolom, hogy elutasítottuk. Elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek? Akkor megnyitom. Tehát hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. És valóban elutasítottuk. Folytatva, 81-es mellette, ellene tartózkodók. Úgy látom, hogy ezt is elutasítottuk. 84 mellette, ellene, tartózkodók, szerintem a 84-est elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát a 84-es módosítóról szavazunk, lezárom. 22 igen, 22 nem. Tehát szavazat egyenlőséggel elutasítottuk következik a 79-es mellette, ellene, kitartózkodik, a 79-est elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Rendben, megnyitom elektronikusan a szavazást, a 79-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 20 igen, 24 nem, elutasítottuk. Folytatjuk a 82-essel, nem, 80-assal javítja magát az elnök hogy mellette, ellene, tartózkodók. A 80-ast elutasítottuk. Most jön a 82 mellette, ellene, tartózkodók. A 82-est is elutasítottuk. Következik a 85 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 87 mellette, ellene, tartózkodok, nekem úgy tűnik elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek? Ellenőrizzük, megnyitom elektronikusan a szavazást. Tehát a 87-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. 22 igen, 22 nem, tehát elutasítottuk. A 84-es nem, 89 javítja magát az elnök, azt mondja mellette, ellene. Tartózkodók. Azt gondolom, hogy ezt elfogadtuk. 90 mellette. Nem ez okafogyottá vált, elnézést, 91 mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 92 mellette, tehát mellette még egyszer, most ellene, tartózkodók elutasítottuk, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, a hatost elfogadtuk. 98-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 100-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 103-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 104 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 105-ös mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 106 mellette, ellene, tartózkodok, a 106-ossal mi történt, elfogadtuk. Nos, látom, hogy figyelnek, követik az eseményeket, ez nagyon helyes. 108 mellette, ellene, tartózkodik. A 108-ast elutasítottuk, 109 mellette, ellene, tartózkodok. A 109-est elutasítottuk, 110 mellette, ellene, tartózkodok, ezt elfogadtuk. És most következik a végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást. 24 igen. Nincs tartózkodás, és hánya nem? Nem, húz a tartózkodás, és nincs nem, úgyhogy ilyen arányban Taylor úr jelentését elfogadtuk. Köszönöm szépen, Taylor úr. Nem, volt egy ellenszavazat is, ezt is figyelembe veszük. Nos, a szavazás után elég intenzív volt, folytatjuk a munkát. 5-10 perces szünetet tartunk azonban előtte megvárva, hogy a meghívott vendégek be tudjanak jönni.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 Yeah. Mes chers collègues, nous allons reprendre notre... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Possession. Et nous commençons par notamment une grande audition. Egy nagy meghallgatás következik. A nők és a közlekedés, a nők szerepe a közlekedés terén, a szakképzett személyzet hiánya által jelentett probléma megoldásában szakbizottságunk úgy döntött, hogy mára szervezi ezt a meghallgatást. A meghallgatás célja, hogy felvessük az ide tartozó kérdéseket a közlekedéssel kapcsolatban, illetve megvitassuk, hogy hogyan lehetne a közlekedésben dolgozó nők létszámát növelni. A vitánk középpontjában az áll majd, hogy a nők hogyan tudnak hozzájárulni a szakképzett személyzet hiányának a megoldásához. Az Európai Unió a következő években szembe kell nézzen ezzel a problémával. És szakértőket hívtunk, szeretettel köszöntöm őket, igyekszünk majd sokféle szemszögből feltárni ezt a kérdéskört. Például a közlekedés esélyegyenlősége megközelítésében. És itt a konkrét probléma a közlekedésben dolgozók szempontjából merül fel, illetve a közlekedési szolgáltatók foglalkoztatási feltételei, a nők munkakörülményei kapcsán, és nagy örömmel köszöntöm ő excellenciáját, Svédország állandó képviselőjét, uniós nagykövetét, Ósza Weber nagykövetasszonyt, az Európai Bizottság képviselőjét, Bergó urat is meghallgatjuk majd. Köszöntöm Önt a szakbizottságunkban. Továbbá itt van körünkben a közlekedési dolgozók Európai Szövetségének politikai titkára, aki a közúti közlekedéssel, a nemek közötti esélyegyenlőség kérdésével foglalkozik, Kristin Tilling, valamint Hacksteiner, Terézia Hacksteiner asszonyt szeretném szeretettel köszönteni, aki az Európai Fuvarozók Szövetségét képviseli főtitkárként. Mindannyiukat szeretettel köszöntöm. Szerencsére paritás alakult ki az elnöki asztalnál, és fejenként maximum 10 percben kérem, hogy tartsák meg a helyzetismertetőjüket, hogy maradjon idő kérdésekre, illetve az eszmecserére, vitára. A közlekedési szakbizottság egy állandó előadót rendelt ki erre a témára. És mint rendesen, az a helyes, hogyha az eszmecserét Jens Nilsson előadó úr kezdi egy ötperces perces témafelvezetővel. Köszönöm szépen. nagyon örülök, hogy itt lehetek, és annak különösen, hogy svédül beszélhetek, ki is használom, és remélem, hogy már mindenkinek megvan a fejhallgatója, és hallanak. Én vagyok tehát a kinevezett előadó, de hadd mondjam, hogy a kérdéskörrel több évig foglalkoztam Svédországban is. Nagyon aktívan vettem részt a svédországi helyi és magasabb szintű önkormányzati választásokon, úgyhogy az, amit a gender mainstreaming mit is jelent, azt ott nagyon jól látok. De hogy megértsük, a történelemben vissza kell mennünk. Már a 90-es években úgy határoztunk Svédországban, hogy nem arról van ennek keretében szó, hogy a nők jogaiért harcoljunk. Sokkal inkább egyszerűen arról van szó, hogy az egész társadalom el kell, hogy kötelezze magát, és meg kell tegyen mindent azért, hogy a nemek között egyenlőség legyen. Azonos jogokról van szó persze, de arról is, hogy egy olyan társadalmat akarunk, amely fejlődni akar. Tehát a társadalom minden kompetenciára támaszkodnia kell. Hogyha némelyet kihagyunk, akkor nem jut tovább a társadalom. És az esélyegyenlőség, a gender mainstreaming itt válik fontossá. A közlekedési szakbizottságnak az a stratégiá, van egy stratégiája erre a témára. Már néhány évvel ezelőtt kimondtuk, hogy világos prioritásokat kell meghatározzunk. Egyrészt tehát a képzés, továbbképzés, mégpedig nem pusztán a szakbizottságban lévőknek a továbbképzése, hanem a statisztikák készítése, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos hatáskör. De arról is szó van, hogy több ismeretünk legyen a közlekedési ágazat helyzetéről. Több millió embert érint ez a terület, több ismeretre van egyszerűen szükség tehát arról, hogy mi a helyzete az ágazaton belül. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a mai meghallgatás rendkívül fontos. Arról is van persze szó, hogy a munkáltatókkal is találkoznunk kell. Azokkal, akik részben nagy vállalatokat vezetnek nagyvárosokban, nem csak kisebbekben. Én egy ilyen képviselővel már beszéltem is, és mondtam is neki, hogy nagyon jó sof- sofőrjeink vannak, és mindegy, hogy férfi vagy nőről van szó, de ez nem játszik szerepet. Mégis mindig jó, hogyha van egyfajta keveredés. Mindig jó a munkahelyen, hogyha nők és férfiak egyaránt képviseltetve vannak. Nos, elmondhatom, hogy az ökodrivingot is szeretnénk természetesen ösztönözni gazdasági megfant- megfontolásokból. De úgy gondoljuk, hogy a nők pont az ökodrivingnál a környezettudatos vezetésnél sokkal tudatosabban járnak el, például üzemanyagtakarékosabban. takarékosabban ezért mondom, hogy nagyon fontos, hogy egy ilyen keveredés férfiak, nők foglalkoztatottak körében pozitív hatással van. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, ezért a vendégünk, is örülök a, előre a beszélgetésnek. Merci beaucoup, Monsieur Nixon. Nagyon köszönöm, Nixon úr. Csak azt is el szeretném mondani, mondani önöknek, önnek, hogy a közlekedésügyi, foglalkoztatásügyi és szociális szakbizottságok is foglalkoznak az Európai Parlamentben ezekkel a témákkal. De mivel itt vannak köztünk a szakértők, bár egy kicsit kisebbségben érzem itt magam a pódiumon, meg is adnám késekedés nélkül a szót az Európai Bizottságnak, Zsil Bergónak. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tíz perce van arra, hogy az Európai Bizottság álláspontjáról tájékoztasson minket, parancsoljon. Euh. Köszönöm szépen. Hát főleg nekem kell megköszönnöm önöknek, hogy gondoltak arra, hogy meghívják erre az eszmecserére az Európai Bizottságot ebben a nagyon fontos témában. Először is emlékeztetnék az alapvető dolgokra, nevezetesen, hogy a nők és férfiak közötti egyenjogúság alapvető értéke az Európai Uniónak, amelyet elismernek. Az alapszerződésekben, illetve az Európai Unió alapjogi kartájában is. Ezért az Európai Bizottságnak ezt a dimenziót is be kell építenie különböző szakpolitikáiba is létezik egy horizontális szakpolitika ebben a témában, stratégiai nyelven megfogalmazva az nők és férfiak közötti egyenjogúság témájában. Ez pillanatnyilag 2016-19-es időszakra vonatkozik. Jorjova és a Just, Jorova biztos asszony és a Just főigazgatóság munkatársainak hatásköre ez. Ma ugye konkrétan az közlekedésre koncentrálunk ebben a témában. Emlékeztetnék először is arra, hogy tényleg prioritás számunkra ez a terület, Nagyrészt Busz asszony, biztos asszonyunk személyes elhivatottsága a biztosíték annak, hogy előrelépés történjen ezen a területen, és konkrét intézkedések szülessenek már konkrét intézkedésekre is sor került, tehát foglalkozunk komolyan ezzel a témában. Igaz, hogy a közlekedés területén van még tennivalónk, A helyzet globálisan kevésbé pozitív, mint az egész gazdaságban. Pillanatnyilag a közlekedés csak 22%-ban alkalmaz nőket, szemben a globális gazdasággal, ahol 46% ez az érték. Nyilván más és más a helyzet, attól függően, hogy milyen közlekedési eszközökről beszélünk, illetve hogy milyen poszton dolgoznak az emberek. Hogy operatív, vagy más területeken, pillanatnyilag csak három mozdonyvezető, százalék mozdonyvezető nőnk van. A munkaerő hiány már most is nagyon komoly, és az elkövetkezendő időszakban még csak súlyosbodni fog. A munkavállalók kb. egy harmada több mint 50 éves, és az elkövetkezendő évek során nyugdíjba vonul de a nők foglalkoztatottsága gazdasági adó is. Ahogy már emlékeztettünk erre, ha kiegyensúlyozott a nők-férfiak aránya, a teljesítmény is jobb. Tehát mi emellett tettük rá a voksot az Európai Bizottságnál. Az első fázisban a különböző közlekedésben érintett érintettekkel konzultációt folytattunk. 2016 áprilisában szerveztünk egy ilyen eszmecserét, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mit is tehetünk. Nagyon sikeresnek bizonyult ez az eszmecsere, és nagyon sok mindenféle közlekedési eszköz képviselője volt ott, Ayala Szender asszony és az önök elnök asszonya is aktívan részt vettek ezekben az eszmecserékben. Ennek segítségével sok prioritás indult be intézkedés formájában. A tagállamok, a munkaadók, a munkavállalók szervezetei is jelen voltak, és aztán Bósz asszony 2016. decemberében a közlekedési csúcson is beszámolt erről. Tehát a cél az, hogy a nők foglalkoztatottságát, a nők férfiak közötti egyenjogúságot támogassuk a közlekedés terén. Konkrétan két nagy tengelyről beszélhetünk. Az első mentén több nőt szeretnénk a közlekedés teltére vonzani, mert pillanatilag most nem igazán sokan dolgoznak itt. Ez a terület rendkívül gyorsan fejlődik, főleg az automatizálással, a digitális megoldások bevezetésével. Úgyhogy könnyebben juthatnak itt munkahelyhez a nők, mint korábban. Alapvetően itt arról van szó, hogy a az eddigi elképzeléseket eloszlassuk. Van egy hála az Európai Parlament támogatásának olyan kísérleti projektünk, amely elsősorban a társadalmat célozza meg, hogy segítsenek főleg a fiatalokkal, a nőkkel, ö, feltölteni azokat a munkahelyeket, amelyek hiányosak ezen a területen. A második, egy úgynevezett business case, hogy a, a nők többen vállaljanak munkát ezen a területen. A sztereotípiák ellen szeretnénk felvenni itt a harcot a, munkavá, a munkáltatók területén, mert ugye azt gondolják, hogy a nők sokba kerülnek. Szeretnénk inkább arról meggyőzni őket, hogy ellenkezőleg inkább nagy előnyt jelent a nők a foglalkoztatottsága. Természetesen olyan munkakörülményeket kell teremteni, amelyek megfelelnek a nőknek. Ez a második tengely tehát amely mentén most készítjük elő az egyetműködést a Gazdasági és Szociális Bizottsággal, hogy ezt még cserélhessünk egy platform keretén belül mindenkivel, aki érintett a közlekedésben. Ehhez csatlakozhatnak mindannyian, feltéve, ha konkrét intézkedéseket vezetnek be saját területükön a nemek egyenjogúságát illetően, és itt ugye elsősorban a munkára koncentrálunk. De a legfőbb előfeltétel az elkötelezettség. Itt nem ugye eszmecserét folytató fórumról van szó, hanem intézkedésekről. Tehát elkezdtük a munkát, jeleztem, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság most készít ebben a témában egy felderítő véleményt, és a hónap végén kell, hogy elfogadják. Az idén novemberre kellene nagyjából elzárni ezt a folyamatot, és hát remélem sikerült meggyőznöm mindezekkel önöket arról, hogy az Európai Bizottság már tényleg konkrét intézkedéseket indított be, hogy az esélyegyenlőséget támogassa a nők és férfiak között. És szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, és gratulálni is ehhez a kezdeményezéshez, és nagyon reméljük, hogy hamarosan sikerül mélyítenünk ezt az együttműködést önökkel. Köszönöm szépen, Bergó úr, és már is adnám, megadnám a szót a nagykövet asszonynak, aki inkább a nagykövet terminológiát kedveli, Weber asszonynak, aki Svédországot képviseli az állandó képviseleten az Európai Unió mellett parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást, hogy szólhatok önökhöz, és azt is, hogy megszervezték ezt a rendezvényt, ezeket a kérdéseket napi renden tartják. Köszönöm külön az előadónak és azoknak a képviselőknek, akik ezt a nagyon fontos vitát életben tartják. Nagyon örülök ennek az eseménynek, és a bizottságnak is köszönöm a kiváló munkát, és a biztos úrnak azt, hogy élére állt az események szervezésének, kézbe vette mindazt, amit az ágazaton belül tenni lehet, feltárni a rejtett lehetőségeket, és ennek a kérdésnek a gazdasági vonulatát. Óriási előnye jár ez a társadalom számára, és a vállalkozások számára is. Különösen, hogy sikerül megfelelő nemek közti egyensúlyt alkotni. Ahogy az előadó is mondta, globális megközelítésre van szükség. Tisztában kell azzal lennünk, hogy mik a tények, mik a számok. Tulajdonképpen ez a svéd kormánynak a kiinduló pontja is, és ezért a, az előadásomat két részre bontanám. Egyrészt az esélyegyenlőség, hogy hogyan tudjuk ezt a svéd kormányon belül feldolgozni, a másik pedig a konkrétan a közlekedésre vonatkozóan. Azt hiszem általában véve vezetés kérdése az egész annak, hogy a politika alakítói egyetértenek ebben, és ugye nap mint nap végezzük ezt a munkát, ezért tisztában kell lennünk, érdeklődnünk kell ezek iránt, a kérdések iránt, a döntéseket tényekre, számokra alapozva kell meghoznunk, amelyvel előrébb tudjuk vinni a, a kérdéskört. A svéd kormány feminista kormány, hogyha szabad ezt mondanom, és gyorsan ugye végig is szaladnék néhány ábrán, ami azt mutatja, hogy hogyan dolgozunk a kormányon belül egyenlő számban vannak férfiak, nők, a gender mainstreaminget, a gender budgetinget eszközként támogatjunk. A, az esélyegyenlőség alapú költségvetés az esélyegyenlőséget segíti. Minden olyan döntés, minden olyan prioritás az esélyegyenlőséget kell, hogy megcélozza mindezt no, olyan szokásosan, normálisan kell tennünk, mint ahogy reggelizünk vagy ebédelünk mindennak. Hiszen az intézkedéseknek az emberekre, férfiak, van hatása, tehát emberekre van hatása, és ennek során figyelembe kell venni a jogalkotásban is a, az esélyegyenlőség kérdését. Tudatában kell ennek mindig lenni, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban is szükség van erre, ugyanúgy, ahogy a biztos úr jel, a pozitív lépésekről számolt most be. Az esélyegyenlőség általános célkitűzése az, hogy a férfiak és nők azonos erővel, hatalommal vagy, vagy hatással tudják a társadalomban, a családban saját magukban az életüket élni, a döntéseiket meghozni. Ez egy olyan dolog, amit általánosabb előfeltételnek tekinthetünk ahhoz, hogy férfiak és nők egyaránt akár a közlekedési ágazatban, akár másút megfelelően tudják lehetőségeiket, tehetségüket kihasználni. A képviselet tehát a forrásokról, jogokról szól, nem csak a közlekedési ágazatban, hanem a társadalom egészében. A globális megközelítés azt is jelenti, hogy megfelelő infrastruktúra is szükséges, gyermeke ellátóhelyek a férfiak és nők számára, hogy lehetőség nyíljon azonos mértékben bármilyen ágazatban a társadalom életében részt venni. Hosszú ideje már ez napirenden van nálunk, és van egy úgynevezett átalakító programunk is hosszú távon, amivel a nemek közötti egyensúlyt próbáljuk befolyásolni. Intézkedéseket hoztunk állami tulajdonú vállalatokra, ügynökségekre, vannak integráló modelljeink, és a közlekedési ágazatban a számok agasztóak, ugye 3%-os csak a sofőrök, a női sofőrök aránya, ami nem, egész, nem elég jó még. Tehát mivel mi magunk is vállalattulajdonosok vagy vállalatvezetők vagyunk, nagyon fontos, hogy az igazgatánácsokban és más fórumokon meg legyen, megtaláljuk, képviseljük a nemek közötti egyensúlyt. Van is egy javaslat most a svéd parlamentben erre vonatkozóan. Néhány statisztikát is összegyűjtöttem, és nézzük akkor most meg konkrétan a közlekedési intézkedéseket. Itt is látjuk, hogy szükség van arra, hogy a szakpolitika irányítói általában olyan kontextust tudjanak teremteni, aminek az eredményeképpen a nemek közötti egyensúly jobb lesz, és a nők az ágazatban való részvétele javul, eh, ahol eh, szerepmintákat eh, vállalhatnak, eh, vezető szerepeket vállalhatnak. Van egy funkcionális célunk is, ami az, tehát hogy lehetőség legyen, és van egy megfontolásos célkitűzésünk is, ez pedig a, az egészségügy és a környezet. A kétfajta célnak együtt kell az esélyegyenlőséget szolgálnia. És azt is, hogy mind a nők és mind a férfiak közlekedési igényeit ennek során ki lehet elégíteni. Ugye férfiak, nők egyaránt mozognak a városon belül, másként, de más-más minta alapján használják a közlekedési ágazatot. Tisztában kell lenni azzal, hogy megfelelő információn alapuló választási lehetőséget biztosítsuk számokra, és hogy legyen választás, ami szintén a közlekedési ágazaton keresztül is erősíti a társadalomban a nemek közötti egyensúlyt. Az információn alapuló választások eh, van segít minket például az Eurostat és amely eh, megfelelő számadatokat eh, biztosít. Ha nem tudjuk, hogy hogyan használják a, az autót, a távolsági közlekedést, a tömegközlekedést, akkor nem tudjuk megfelelően a jogalkotásunkat végezni. Éppen ezért mi is évi információt, statisztikát kérünk utazási mintákról, közúti biztonságról, utazási attitűdökről, a, az autóhasználati lehetőség, biztonság, és konkrétan a férfiak és nők aránya az állami tulajdonú vállalatok és ügynökségek vezetőségében igazgató tanácsában. Ezt nyomon követjük, megfelelő eszközökkel és információt is gyűjtünk erre vonatkozóan. Hadd mutassak akkor meg néhány ilyen e, információ elemet, hogy hogyan oszlik meg a nő-férfi arány, és hogyan próbálunk információt szerezni arra vonatkozóan, hogy a férfiak milyen formában, milyen különbségekkel használják a közlekedést, e, mire használják, az, mennyi az utazási idő, ami nagyjából azonos, de a férfiak hosszabb távra mennek saját autóval, mint a nők. Alapvető információ ez, ami befolyásolja a közlekedést, hogyan használják a közlekedési eszközöket, milyen az utazási viselkedés, milyen értékeket, keresnek, ezek is eltérőek, és ez is az általános keret részét kell, hogy tegye, csak így tudjuk az ágazatot vonzóvá tenni. A lehetőségeket meg kell vizsgálni, az alapvető gazdasági szempontokon kívül, amiket hallottunk. A különbségeket nem pusztán gazdasági alapokon kell tudnunk feltárni az esélyegyenlőség elérése útján, úgy gondoljuk, hogy ezekkel a célokkal, és azzal, hogy a politika irányítói, alakítói kényszerítik magukat, hogy még több számot, még több adatot tudjanak, még több statisztikát kapjanak, ezzel tudatosabban tudunk jobb és jobban felkészülni, megfelelő ösztönzőket, megfelelő szakpolitikai kereteket hozni férfiak és nők számára a közlekedésben, az abban való részvé, a közlekedési ágazatban, az a, a közlekedésben való részvételben, és a növekedést szolgáló lehetőségek teremtésében. Óriási kihívás ez a jövőre. Azt kell biztosítsuk, hogy egyenlő a munkahelyek aránya, azonos lehetőségeket biztosít, és mindezt a lehető legjobb módon használjuk ki. Köszönöm szépen, örülök annak, hogy ez a kérdés a parlamentben napirenden van, reméljük ott is marad, és köszönöm az eddigi munkájukat, köszönöm a meghívást is. Köszönöm szépen, Weber asszony. Nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk öntől. Persze nagyon sok kérdést fogalmazott ez meg bennem, de erre majd visszatérek a későbbiekben. Most Tiling asszony következik, aki a közlekedésben dolgozók Európai Föderációját képviseli. Parancsoljon! Köszönöm, hogy a szakszervezeteket is megmondták, hogy elmondják ebben a nagyon fontos kérdésben a véleményüket, hiszen ez a közlekedés jövőjével és a a munkaerőpiac helyzetével is ebben és más ágazatokban is. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a munkát. Az ETF szempontjából nagyon fontos, hogy a nőket ide vonzuk, de ez nem csak a stereotípiák lebon és imás kérdése. Az imás az az igazságtól nem elválasztható. Meg kell, hogy mondjam, hogy Európában manapság az embereknek különböző elvárásaik vannak a munkahelyel és magánélettel kapcsolatban is. A, egyszer a nők és közlekedés egyik vitáján a nőbizottságban azt hallottuk, hogy a kommunista blokk, és elnézést, hogy ellenmondásos lesz, amit mondok, de a kommunista blokkban több, mint a több nő lett volna a közletelésben. Több nő vezetett villamost vagy teherautót, de fiat, akkor voltam egyetemista, meg kell, hogy mondjam, hogy nem igazán volt választási lehetőségünk. Minket küldtek bizonyos munkahelyekre, hogy azt elvégezzük. A fiatal egyetemistákat teljesen mindegy, hogy hol elküldték, hogy egy munkát végezzenek. Most választási lehetőség van, és el kell eh, fogadjuk azt is, hogy lényeges intézkedések, változások eh, szükségesek a közlekedési ágazatban annak érdekében, hogy eh, még több nőt tudjunk ebben az ágazatban tartani. Ha a munka minőségére, az élet minőségére visszatérve, nagyon fontos a közlekedésben dolgozó nők számára, vagy azok számára, akik itt szeretnének dolgozni, hogy a munka-magánélet egyensúlya milyen. Van-e egyenlőség az európai munkaerőpiacon manapság? Vitatható, de tételezzük fel, hogy előre haladunk. Van-e egyenlőség otthon? Feltételezem, hogy a, itt a teremben a válasz, Eh, elfogadható lenne, de a, a közlekedési dolgozó nők szempontjából a lakáson, családban, tehát otthon nincs egyensúly, és ez befolyásolja a munka-magánélet egyensúlyát. A közlekedésben mobil és nem mobil munkahelyek vannak, sokkal kevesebb a nő a mobil munkahelyen a munkaszervezés miatt. Beszélgettünk a terem előtt a meghallgatás megelőzően néhány közlekedési vállalat képviselőjével is. És most én buszközlekedésről beszélek. Valóban a a kapcsolattartók az, hogy a nők miért nem lépnek ebbe a szakmába, miért nem mennek buszsofőrnek, az a magyarázata, hogy a csúcsidőben, amikor leginkább van buszra szükség, azok az időpontok, amikor a nőknek a gyereket haza kell vinni az óvodából, vagy iskolából, vagy oda kell őket vinni. Tehát a nők 18-20%-a a buszsofőröknek ezért csak 18-20%-a lehet nő. Meg kell, hogy mondjam, hogy a nők rendkívül örülnének annak, hogyha a bizottság ezt a komoly valóságot minden közlekedési öm, alágazatban megnézni. Nem csak azt mondaná, hogy több nőre van szükség, hanem azt is látná, hogy vannak nagyon nehéz ágazatok. Persze percepció kérdése is az, hogy fizikai munka is távol tartja a nőket de a valóságot két oldalról kellene megnézni. Mobil, nem mobil munkahely és közlekedési ágazat. A munkakörülmények szempontjából, tehát munkateher, munkaintenzitás, egyenlőség otthon, ami ugye befolyásolja a munka magánélet egyensúlyát, sőt, további részletekre is szükség van, ergonómia, munkahelyi egészség és biztonsági intézkedések, munkahelyek a közlekedési ágazatokban, ezek még mind férfi orientált dolgok. Végül, de nem utolsó sorban a, a, a munkahelyi erőszak amely része a munkahelyi egészség és biztonságnak, munkakörülményeknek. A tagjaink körül tavaly a munkahelyi erőszakról kollégák által vagy harmadik fél által elkövetett erőszakról felmérést végeztünk, 1350 választ kaptunk, és a válaszok alapján lehetne statisztikát is, de következtetéseket is le lehet vonni. A következtetés, az ítéles pedig valóban a való világból származik, és olyan helyzetek vannak, hogy nők, akik buszsofőrként dolgoznak, vagy repülőtéren földi szolgálatot végeznek, hihetetlen mértékű körülményeknek vannak kitéve. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a kérdésekkel mind foglalkozni kell, és elvárjuk, hogy az Európai Bizottság erőse határozott ajánlásokat fogalmazva, mert nem lehet ugye a céget erre, arra, amarra kényszeríteni. De az, hogy feltárjuk a helyzetet, az mindig hatással van. Az erős ajánlások pedig a munkaminőségére vonatkozóan például ez a második elvárása az ETF-nek. Úgy gondolom, hogy a szervezetünk már tett, letett valamit a munka, az asztalra e- téren a szociális park, partnerek a városi közlekedésben már projekteket in, indítottak, elemezték a, mun- a körülményeket, és vannak szociális partner ajánlások is. A tengeri közlekedésben is van már eszköztár, amit kidolgoztunk a, a zaklatása. Nagyon érdekes, meg kell, hogy mondjam, hogy a nők nem könnyen ismernek minden helyzetet fel, amit erőszaknak vagy zaklatásnak lehetne minősíteni, pontosan azért, mert tolerálnak helyzeteket. Nos, a vállalatok maguk azt mondják a női munkavállalóknak, hogy ez a munka része, ezt meg kell tudja oldani. Úgyhogy pontosan etéren dolgoztunk LTF-ként, e és úgy gondolom, hogy fel kell nyitni a szemet a munkavállalók számára, a munkavállalók szemét is. És mivel benne vagyunk ezekben a folyamatosban, szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság is egy sokkal erőteljesebb pillérrel próbálná a munka minőségét és a, a minden nővel kapcsolatos kérdést megvizsgálni az ágazatban. Még egy utolsó megjegyzés. Európában 3% a, a villamosvezetőknek nő. Hazám vagy származási országom, nagyon kevés ráfordítás van a vasúton. Nagyon sok terület elzáródik, egyre nagyobbak a távolságok, egyre rosszabb az infrastruktúra, és ezért a rendelkezésre álló munkavállalóknak a, a forrása is kisebb. Anyám történetesen villamosvezető, és alig tart pihenőidőt a műszakok között. Nagyon nehéz a nőknek ezért belépni az ágazatba. Ez a kulcsüzenet. Ezért kell ráfordításokat biztosítani, hogy vonzó legyen a közlekedési ágazat, és jelentős változások legyenek szükségesek ahhoz, hogy a nőket egyrészt ide vonzuk, másrészt pedig eh, ott maradjanak. Remélem, hogy a napi renden marad a kérdés. Köszönöm szépen ezt a helyzet ismerthetőt, és most az Európai Vízifúvarozók Szövetségének főtitkárát kérem, Terezia Hacksteiner asszonyt, hogy vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, thank you very much, uh, Chair. Thank you to the... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a Trump bizottságnak, hogy uh, ezt a meghallgatást megszervezte. Röviden szeretném bemutatni önöknek a szervezetünket. A a vízi, vízi közlekedés szolgáltatók és alkalmazottakat képezzük 140 milliárd kilométert teszünk meg összesen, ez, és 50 millió tonna szállítmány, áru, óriási volumen, és az Európai Uniós áruszállításnak jelentős volumene. Tudom, hogy Hollandiában sokkal magasabb arányok vannak, de ezt is érdemes figyelembe vennünk. Ez is egy olyan közlekedési módszer, ahol több mint 40 ezer ember dolgozik a különböző hajókon, közöttük ezer mobil munkavállaló, a munkaidő megállapodás alapján mobilnak nevezett, és 11 ezer önfoglalkoztatott. Ők azok, akik a hajókon élnek és ott dolgoznak. Általában férfeleség tulajdonában lévő hajók ezek, és mindkettőjüknek azonos végzettséggel, mindketten azonos végzettséggel működtetik a hajót. Jelentős gazdaság elem, igen magas a biztonsági szint, és a költséghatékonyság is fontos. Nagyon gyakran gondolunk rá úgy, hogy óriási forrás a jövő közlekedése szempontjából is. A, az ETF-es kollégákkal együtt, és nagyon örülök annak, hogy itt ülünk egymás mellett most is, hiszen együtt már néhány évvel ezelőtt sikeresen megállapodtunk, vagy aláírtuk az első munkaidő megállapodást a közlekedésre vonatkozóan, és ebben a mobil munkavállalók teherszállítóhajókon, uszályokon dolgozók munkakörülményeit, munkaidejét, stb. és egyéb kritériumot is meghatároztunk, ami nagyon fontos az ágazatban. A szociális párbeszéden belül megtárgyaljuk a kollégákkal azokat a feltételeket is, amelyek a hajón mindenképpen szükségesek, folyamatosan a tárgyalások homlokterében vannak. A közelmúltban pedig nagy megelégedésünkre elkezdtünk a szakmai minősítésen is dolgozni. Az ETF-es kollégákkal megállapodtunk arról, hogy hogyan harmonizálhatjuk az ágazaton beli végzettségeket, és milyen képzést lehet biztosítani. Az Európai Bizottság javaslata a, a szakképzésítések a navigációs ágazat szakképesítéseinek elismerésre vonatkozóan nagyon fontos lesz. Az önök szakbizottsága a tanács és, a szervez, és az Európai Bizottság a trilógusban is tárgyalja ezt. Egy új képzési rendszert, kompetencia alapú rendszert akarunk elindítani, nem csak gyakorlati alapú rendszert. Az egyik legfontosabb kritériuma az az, hogy az Európai Unióban a munkavállalók mobilitását, a vasúti munkavállalók mobilitását is javítsa. A közlekedési ágazat és en, ezen belül a, a, a hajózás fenn kell, hogy tartsa az imázsát, vonzerejét, és e, az ágazaton belül már elkezdtük az alapoknál az iskolai képzésbe be kívánjuk mindezt vetni a tanmenetekbe a különböző képzések fontosak azt megelőzően, hogy a fiatalok döntenek a szakma választásról. Fontos a figyelemfejlesztés, a közlekedési módozatokra is, és fontos, hogy így fiatal nőket is vonzunk az ágazatba. A, a navigációs ágazat van hiányoznak a szakképzett munkavállalók, ez egy nagy kihívás a jövőre nézve. Úgy gondoljuk, ez nem csak a szociális párbeszédben, hanem a javaslatban is fontos lesz, és támogatni fogjuk a jövőben mindazt, amivel ezt a problémát meg lehet oldani. A javaslat feltételei a munkaidő irányelvel és a megállap, az eddigi megállapodásaink alapján úgy gondolhatjuk, hogy mindez segíteni fogja azt, hogy az ágazat vonzóbbá váljon, az imása javuljon, dolgozunk ezen. És mindezzel több női és más fiatal kerül az ágazatba. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezeket a tartalmas helyzetismertetőket. A közlekedési szakbizottság elnökeként szeretném elmondani, hogy sokféle konferencián veszek részt. Ezek némelyike például a vasúti vagy a légi közlekedéssel, közúti közlekedéssel foglalkozik konkrétan, és egy kicsit egyedül érzem magam sokszor az elnökségi asztalnál, mert gyakorlatilag százszázalékos a férfi részvétel. És a parlament imázsának, illetve az Európai Bizottság imázsának is tartozunk a női részvétellel, egy női biztossal, hiszen a közlekedést igénybe vevők 50%-a nő, tehát ennek valahol tükröződnie kellene. És a 21. század egyik nagy kihívása lesz ez a közlekedésben dolgozók létszámát a szolgáltatók, a különböző vállalkozások döntéshozói határozzák meg. Tehát az lenne a cél, hogy a mai létszámnál sokkal több nő dolgozzon a közlekedésben. Úgyhogy az Európai Parlament szakbizottságai jó néhány éve határozott feminizációs törekvést folytatnak. A cél, hogy minél nagyobb egyensúly legyen a férfiak és nők létszáma között. Nem szabad elfelejtenünk az sem, hogy be kell avatkoznunk sok-sok területen, és jóval korábban az iskolai oktatásban, az egyetemi képzésben is annak érdekében, hogy a fiatal nők a tudományos, műszaki területeken ki tudják fejleszteni a tudásukat, illetve ki tudják alakítani a későbbi szakmai életpályájukat. Hogy ugyanolyan esélyekkel rendelkezzenek, mint a férfiak, ugyanolyan magas vezetői beosztásba jussanak el, és ennek az első szakasza az iskolában kezdődik. Tehát amire a vállalkozások nőket fel tudnak venni, addigra már kialakult a helyzet. Meghallgatva a helyzetismertetőket, a kollégáknak adom meg a szót, Alézi úr elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ich, ähm, ich möchte Namen Az EPP nevében szeretném megállapítani, hogy tulajdonképpen a teljes közlekedési ágazat tekintélye nem igazán jó. Nem csak, hogy nem elegendő a a női munkavállaló vagy munkaerő, hanem általában kevés a munkaerő az ágazatban. Ezt akkor is látjuk, amikor a különböző alágazatokat megvizsgáljuk. Elnök asszony jelezte a bevezetőjében, hogy nem elég, tehát nem kellő a nők érdeklődése a technikai területek iránt. Ez igaz, teljes mértékben aláírom én is, és úgy gondolom, hogy a panelben lévők is megteszik ezt. Ha azt nézzük, hogy mik a legújabb fejlemények a közlekedésben, az automatizálás, digitalizálódás, stb., nos akkor további munkaerőhiány lesz. A, megnézzük a fős, egyetemek főiskolákat, akkor szinte kizárólag férfiak vannak ezeken a szakokon, és úgy gondolom, hogy ez plusz problémát jelent majd a következő években. Tulajdonképpen önökkel teljes mértékben egyetértve azt mondhatom, hogy a család és munka összeegyeztethetősége a legnagyobb akadály még mindig ahhoz, hogy nők a közlekedési ágazatban vállaljanak munkát. Tilling asszony nagyon helyesen jelezte, hogy világos, ha megnézzük a, a busz ágazatot, mindaz, ami a, a tömegközlekedést illeti, ott vannak női buszsofőrök, bár nagyon nehéz a hosszú távra, nemzetközi útvonalakra női sofőröket találni, ott valóban a férfiak túlnyomó arányban jelentkeznek. Úgy gondolom, hogy további lépéseket, erőfeszítéseket kell tennünk azért, hogy a munka és a magánélet összeegyeztethetőbb legyen, bár nyilvánvalóan vannak előrelépések, van fejlődés a különböző szabadságolási formákra gondolok, de hát nem elegendő ez, sőt vannak olyan országok, ahol messze nincs ez sem meg, tehát az országok között is különbség van. Bergó úrtól szeretném kérdezni. A mintaprojekt jelezte ön is, hogy a közlekedési ágazat imázsa, a mintaprojekt témája. Ezt júniusban szeretnék befejezni, de van-e már bármilyen következtetés, amit le tudtak eddig vonni, és ha igen, akkor kérem, hogy számoljon be róla. Összességét tekintve úgy gondolom, hogy minden elismerésünk a panel tagjainak, hiszen kiválóan vázolták a problémát. De most szeretnék a megoldási javaslatokról is hallani, azok még hiányoztak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ayala Sanders asszony, önél szó. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy sikerült ezt a meghallgatást megtartani. És már régóta szerettük volna. A szeminárium óta tulajdonképpen, amit Jorova asszony Bulasszonyjal együtt szervezett. Nagyon remek, hálás is vagyok érte, hogy erre most sor kerülhet. Egy dolog azonban hiányzik, egyrészt a biztos asszony hiányzik, persze Skóciában van, nagyon aktív a Twitteren, és ott, mint hogyha a Skóciáról írt volna valamit. De hát nagyon örülök annak, hogy a, a jelenlévők el tudtak jönni. Nagyon fontos, hogy itt vannak. Fontos, hogy ilyen megbeszéléseket tartsunk. A konferencia címe, témája egy kicsit, mint szerencsétlenül lenne meg fogalmazzam, mint hogyha csak akkor nyúlnánk a nőkért, amikor nincs más. A, mint hogyha a nők tudnák megoldani a munkaerő problémát, vagy hogyha menekültekről van szó. Tehát eh, a nőkre mindig csak akkor van szükség, hogyha senki más nincs már. És ez az oka annak, hogy a közlekedésben olyan keves, kevés nő dolgozik, akár a kormánynál, akár a, a hajókon, vagy vállalati tanácsában, üzemi tanácsában, e, pedig, e, mint hogyha ez kötezelő is lenne az állami vállalatoknál. A, a közintézmények, a nagykövetasszonyok, az állami vállalatok ilyen funkciójára is utalt, e, ezt talán meg is lehetne követelni, elvárásként kötelezővé lehetne tenni. Szóval úgy gondolom, hogy a javaslatok közé be kell ezt venni. A város, városon belüli, illetve a távolsági közlekedésben mindig figyelni kell a nőkre. Fontos, hogy nők is fel tudjanak szólalni. Olyanok, akik mondjuk maguk sofőrök. A nagyon érdekes volt a szemináriumon, amikor a, az ágazatban dolgozó nők számoltak be. Ez fontos, ezt erre számítanunk kell, hogy hogyan, tehát hogy pilótákkal, teherautóvezőrökkel, te, mozdonyvezető nőkkel tudjunk beszélni. Az, amit ők elmondanak, az fel, olyan dolgokat tud feltárni, amit nem tud, tudunk másként megismerni. a munka, család összeegyeztethetősége valóban problematikus, és ez is oka lehet annak, hogy kevés a nő, de az új technológiák lehetőséget adhatnak arra, hogy bizonyos dolgokat összeegyeztessünk. És úgy gondolom, hogy a munka és a család is összeegyeztethetőbb lesz. A 21. század elején ez különösen fontos, sokkal holisztikusabban kell eljárni, mint korábban. Nem csak arra van szükség, hogy megpróbáljuk azt elérni, hogy a nők megoldják a munkaerőhiányt. A nagykövetasszonynak tennék fel pár kérdést, ha lehet. Végeztek-e tanulmányokat a használatra vonatkozóan, ugye? Mintha erről beszélt is volna. Rövid távok a városon belül, de a városok között vannak a közepes távolságok. A városon belüli tömegközlekedési eszköz használatra is kitérte a felmérés. Aztán az éjszakai munka, ez ugye mindig is problematikus. Ezen a téren sikerült-e valamit javítani? de szeretném megköszönni, hogy a, a kérdés felmerült. Ez egy nagyon bonyolult probléma. Eltekintve az igen érdekes projektektől, amit mi is mindig kértünk, azt is szeretném tudni, hogy az egész ágazatra vonatkozóan egy egységes eljárás van-e. A kutatás is végeztek már erre vonatkozóan. Biztos, hogy vannak olyanok, akik tudják, hogy egy főigazgatóság hogyan, gondolkodásmódja hogyan alakítható át, hogy egy adott területre vonatkozó stratégiát az eredmények alapján, és most itt konkrétan a mi kérdéskörünkre gondolok, átalakítsa. Az elnök asszony arra kéri a hozzászólót, hogy lassan zárja be szavait. Igen. Szóval nem mindig a régmúltról beszéljünk, de azért mégiscsak fontos, hogy a, a szakszervezetek és szakszervezetektől kérdezem, mennyire tudják a munka a családot összeegyeztetni? Ludvig úr, ön következik. Allez-y. Oui, c'est à vous. Tack så mycket. Eh, ja, som ni själva eh, har hört. Igen. Ahogy már eddig hallottuk, valóban nagyon jó, hogyha rámutatunk arra, hogy a nők a közlekedési ágazatban még mindig aránytalanul kevesen vannak. És hogyha dolgoznak, akkor sok problémával szembesülnek, nem csak egy nemzeti vállalatoknál, hanem én magam is tapasztaltam. Tíz évig dolgoztam a nemzetközi közlekedésben, és ugye nem volt sok nő, de voltak a nemzetközi közlekedési ágazatban is. Akkoriban azonban még lehetett pénzt is keresni vele, hogyha külföldre ment. Tehát jól megfizették ezt, és akkor az illegális versenyt ezt követően valahogy engedték, a kabotásra emlékszünk, meg mindenre, és nálunk Svédországban is úgy volt, hogy a, ezen a területen a munkaterületek már nem olyan kiemelt bérezésűek. És úgy gondolom, hogy ez mindenkire vonatkozik. A szakma jelentősége csökken, és úgy gondolom, hogy mindent az Európai Unióban való mozgásszabadság túlzása miatt alakult ki. A következményeket is végig kellett volna gondolni. És pont a fizetéssel kapcsolatban azt is látni kell, hogy nagyon nehezek a munka feltételek. Két négyzetméter áll rendelkezésre gyakran, nincs parkolóhely, a teherautósofőrnek mert nem elég, a taxisok is egy külön szakma, és ott is fennáll a fenyegetés vagy az erőszak veszélye. És három-négy órát dolgoznak délelőtt, aztán órákig semmi munka a taxisoknak a nap közepén, és aztán éjszaka, este megint rengeteg munka lehet, és hogyha ezt össze akarják a családdal kapcsolni, nos, ez borzalmasan nehéz. Ezért úgy gondolom, hogy a nap közben a szabad órák, azokat valahogy be kell hozniuk a, a taxisoknak, és ezért dolgoznak éjszaka. Gyakran pont ez alatt az idő alatt, amikor nincs munka, haza tudnak menni a taxisok, tehát megszakítják a munkát, esznek, de a gyakorlatban nem így van, mert a gyakorlatban egész nap kvázi munkahelyen vannak, kint vannak, és ezért nehéz nőket találni. És hát a továbbképzés, az új képességek bizonyítéka, mindez nagyon nehézé teszi a nők számára a munkát. Bilbao. Köszönöm szépen, Bilbao asszony kapja meg a szót. Sí, muchas gracias, presidenta. Me ha resultado interesante. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekesnek találtam ezt az eszmecserét, és hadd kezdjem egy kritikai észrevétele. Ayala Sender képviselőasszony említette már, hogy a káosz szélén állunk nincs elég dolgozó, és ezért akarjuk a hiányokat nőkkel betölteni, feltölteni, miközben imást is szeretnénk javítani a közlekedési ágazatban. Úgyhogy az egész imás fejlesztés valahogy a nők ügyével kapcsolódik össze, és szerintem nem ez a helyes megközelítés. Azzal egyetértek, hogy a felvilágosítás, illetve a tudatosítás, a képzés nagyon fontos, de lenne egy kérdésem, és bármelyikük válaszolhat rá. A többi jelentés a közlekedés jövőbeni fejleményeit taglalja az automatizációnak, illetve a drónoknak köszönhetően a sofőr nélküli járművek eredményeként. Sőt, akár hogy az autópályán a teherautók vezető nélkül közlekedhetnek. Egyrészt vannak tehát jelentéseink, amelyek ezzel foglalkoznak, másrészt itt ez a mai témánk. Sokféle vészcsengő szólal meg, amikor robotok kerülnek szóba. Tehát hogy látják a jövőt a többi fejlemény és jelentés fényében? az egyetemi diplomások 60%-a nő, és hogyha ez a helyzet, akkor hogy képzeljük el, hogy a nők vállalják el ezeket a munkaköröket, ahová alacsonyabb képesítés is elég. Tehát ha az egyetemi diplomások 60%-a nő, egyre több nő szerez diplomát egyetemen, több a női diplomás, mint a férfi diplomás, tehát hogy jön ez össze a mai témakörrel? Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az androcentrikus szó használatára nem sok alkalmam nyílik, de a közlekedési politikát szerintem jól fémjelzi az Unióban az androcentrikus, a férfi centrikus megközelítés. És a nemek esélyegyenlőségének a szakpolitikája az Unióban azért nem tud megvalósulni, mert a szakpolitikák ítélik kudarcra. A jelentés nagyon jól fogalmaz, a közlekedés jellegét domborítja ki, vagyis hogy a nők inkább utasként veszik igénybe a közlekedést, a férfiak pedig inkább szolgáltatóként, illetve a nők több célú utakat tesznek, a férfiak egy célú utakat vesznek igénybe. Ráadásul a szakpolitikát főleg férfiak szerzik, és férfiak számára erre szolgál az androcentrikus szakkifejezés. A nők elég sokat gyalogolnak, többek között a férfiak többet autóznak. Számukra ez a fő közlekedési forma. Tehát a nemek közötti egyenlőség arra is kihat, hogy a férfiak és a nők hogyan utaznak, illetve egyrészt, hogy mennyiben egyenlőek az esélyek, és hogy milyen a szakpolitika. A férfiak és a nők más-más okból utaznak, legyen szó munkáról, család eltartásáról, gondozásáról, illetve egy millió egyéb okból, és az, hogy csak a férfiakra figyel a közlekedéspolitika, az hátrányos a nők helyzete szempontjából a társadalmainkban. Figyeljünk oda arra is, hogy hová szeretnénk eljutni a nemek esélyegyenlőségével. Az EU közlekedés politikája ilyen szempontból fontos. A tanulmány megfogalmazását üdvözlőnek, üdvözlendőnek tartom. Például örömmel olvastam a foglalkoztatási javaslatokról. A szárazföldi közlekedésben az Unióban 13%-a a dolgozóknak nő, alapvetően közúti közlekedésről, szállításról van szó, és ez mutatja, hogy mekkora a kihívás, ami előttünk áll. A változást ösztönöznünk kell, javaslom, hogy az Európai Bizottság aktívan vegye fontolóra, illetve népszerűsítse a nemek esélyegyenlőségét valamennyi közlekedési tevékenységében. Azzal zárnám, hogy egy éve nagy érdeklődéssel figyeltem az eseményeket, amikor az egyik parlamenti autóba beszállva láttam, hogy a sofőr nő, megkérdeztem, hogy hányan dolgoznak nők ezen a területen. Azt mondja, ketten vagyunk százból. A szakbizottság jó, ha tud róla, hogy változtak azért a dolgok. Új Mercedes 220-asok flottája jelent meg. Alfa romeo áll az új flotta többek között, és még mindig száz sofőr, vezeti őket, és közülük továbbra is mindössze kettő nő. Tehát azért emberek nézzünk körül, valamit tenni kell most már, hogy valós legyen a nemek esélyegyenlősége, hiszen számunkra itt a tisztelt házban ez egy valós és tartalmi cél. Elnök, Taylor úr, köszönöm szépen, Wim van de Kamp úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is Kimondottan elégedett vagyok, hogy sor kerül erre a meghallgatásra, de ne gondoljuk azért, hogy ez egy jelentős politikai téma, és tulajdonképpen ez az, ami csalódást okoz. A szakbizottságban mindenki nagy energiával dolgozik, de amikor konkrétumokra kerül a sor, akkor mindig más szakbizottságoknak a hozzájárulása kell. Én magam George Bachal egyetértek. Az európai közlekedésben a nőknek nagyobb szerepet kell kapni, ez így van. És jó tapasztalataim is vannak. Hollandiában és máshogy is vannak vasútvezetők, nők, kalauzok, Ez egy eh, eh, kevésbé macsó hozzáállás, és a, a szakmaiságok is eh, kiváló. Tehát tulajdonképpen, hogyha nem lennének, akkor a legjobb munkaerő tűnne el. A kérdés, és Véver asszonytól kérdezem, Svédországból és Teli asszonytól, hogy abszolút egyenjogúságot akarunk férfi és nők között? Mert ez kicsit nehezen elképzelhető. Éjszakai munkát említett az Ender kollega. Szerencsére vannak gyerekek, akiket fel kell nevelni, és könnyű azt mondani, hogy persze, a férj is ugyanazt a szerepet kell, hogy kapja, de hát az élet az valóságosabb, mint azt mondani, hogy mindenki teljesen egyenlő mindenben. Konkrét kérdésem is van a bizottsághoz. Öm, ö, biztonságosabb parkolókat akarunk. Ez a, a gender szempontok miatt is fontos, és mégsem tudjuk megtenni, mert a környezetet kell védenünk. Az üvegplafon. Teljesen egyetértek. Szerencsére Hollandiában vannak nagy közlekedési vállalatok, akik, és ne feledjük el a, a belvízi hajózást, ahol rengeteg nő dolgozik, de az abszolút egyenjogúságnak a koncepciójáról szeretnék azért még többet hallani. A két hölgyet kérem erre. Hogy, re, hogy maradjunk azért reálisak. Merci, monsieur Köszönöm szépen, Lucy Anderson. Köszönöm elnök asszony, a mai részvétel is jelzi, illetve ahogy látható a meghallgatáson kívüli részvételben is a szocialisták és demokraták ezt a kérdést nagyon komolyan veszik. Az ENSZ a következő évszázad közepére becsüli az esélyegyenlőséget a nemek között, de attól tartok, hogy a közlekedésben ez még jóval később következik be, és üdvözlendő ez a kezdeményezés e tekintetben. A Zsüszt főigazgatóság az élére állt a férfi-női esélyegyenlőségnek, de ez nem elég, mert a közlekedési terület az a legvégén kullog a foglalkoztatási rangsornak, és a nőkre ez erősen hátrányos. Ezt figyelembe kell venni illetve a közlekedésben dolgozók helyzetét szintén. A munkakörülményeket vizsgáló felmérés arra hívja fel a figyelmet, hogy minden munkaterület közül szinte a leghátul kullog a közlekedés. Legyen szó a ledolgozott munkaidő hosszúságáról, a pihenőidők hosszáról, aztán a munkai zaklatásról, erőszakról, és nem arról van csak szó, hogy itt a férfiak érintettek, hanem elsősorban a nők, akik itt vállalnának munkát ebben az ágazatban. És frakciónk egészen úgy látja ezt a kérdést, hogy időről időre visszaköszön az a kérdés, hogy a szociális pillér hogy halad Európában, és itt a munkakörülmények fejlesztésére is szükség van, mégpedig szakpolitikai szinten. Zsors Bach utalta arra, hogy a közlekedési ágazatban mikor következik be változás, valós intézkedés. Az európai jogszabályok figyelembe kell, hogy vegyék a munkavégzés sokszínűségét, sokféle munkaszerződés, a közbeszerzés eh, is ebbe az irányba alakulhatna, illetve szükséges is, hogy ebbe az irányba fejlődjön a közbeszerzések révén a közfoglalkoztatás. A közlekedés, szállítás sok városban most már átalakulóban van, például a londoni közlekedési vállalat nagy programot indított a nők arányának emelése érdekében. És így ez, és mások felhívták a nők képviseletének szükségességére a figyelmet. Minden szinten képviselni kell a nők érdekeit. Amióta a közlekedéssel foglalkozom, a felső vezetésben, illetve mindenféle egyéb szinten azzal szembesülök, hogy nagy ö, létszámban találkozom felső vezetőkkel, és szinte nincs köztük nő. Ezt konkrét programok és célok nélkül önkéntes alapon igen nehéz lesz orvosolni. Tehát jó, hogy megtörténik ma ez a meghallgatás, de konkrét intézkedések is kellenek a közlekedésben az érintettek bevonásával, részvételével, tehát ezt nem lehet csak központilag irányítani. Köszönöm, Andersen asszony, Noel asszony. Köszönöm szépen. Azt hiszem, én vagyok az első, aki az, a, a női, szab, tehát a fanból vagyok. Úgy gondoltam, hogy ez egy közös ülés, nem tűnt fel elvileg, vagy egy elvi szinten szeretném kérdezni nekünk, tulajdonképpen nőknek magától értetődő, hogy mit akarunk. Nem csak azt akarjuk, hogy akkor segítsenek minket, hogyha valahol hiátust kell betölteni. Egyrészt az öntől hallottam, hogy szakember hiány van, de azt is hallottam, hogy ide kell vonzani a nőt, ugye ezt a szót használták, hogy vonzani, Hát remélem, hogy a nők értik, hogy egy olyan ágazatba akarják bevonzani őket, ahol most nincsenek lovak, akik húzzanak, ahol nem lehet pénzt keresni. Ez a legnehezebb ágazat, és akkor ezt az egészet ráadásul még egy masnival átkötik, és a esélyegyenlőségi vagy nők támogatásának hívják. Ez, ez nem az, hogyha egy olyan ágazatban, ahonnan a férfiak elmenekülnek, és ezt többen mondják, hogyha nincsen senki másnak, ki az, aki sehol nem tud elhelyezni, bárhová elmegy, mert a teherautó sofőrként már nem, köl, nem tud pénzt keresni, akkor miért akarnak ide nőt hozni? Miért akarna a nő ide menni? Nem, nem egy olyan tömeg vagyunk, akit elő lehet venni, hogyha hiányoznak a munkások, és aztán ugyanúgy vissza lehet küldeni a konyhába, hogyha munkaidő felesleg van. Pedig ezt évtizedek óta ezt csinálják hogyha ö, háborús helyzet van, akkor mindent tudnak a nők, még repülőgépet is vezethetnek, hogyha szükség van rájuk, de ha nincs szükség, akkor mehetnek. Tehát a kérdésnek alapvető megközelítését kell ö, módosítani, és ez az, amiről beszélünk a női a, a fenben. Ö, Németországban nem tudom, hogy máshogy is vannak-e. Ö, a jövőben rózsaszín ö, kinder tojást fognak adni, azért, hogyha a kisgyereknek akarják adni, akkor ne érje csalódás őket, hogy nehogy egy autó legyen a, a meglepetés a, a kinder tojásban. Hát és akkor mi még csodálkozunk azon, hogy, hogy nehéz a nőket bizonyos ágazatokba kiközvetíteni. Én úgy gondolom, hogy a közlekedésben dolgozhatnának, de állandó nyomás alatt vannak. Azt szoktuk mondani, hogy a vágott virág és a nő a nő és a vágott virág nem való a hajóra. Egy idióta mondás, de pontosan arra mutat rá, hogy ott, ahol technika van, ahol felelősség van, ahol nagy gépek vannak, oda nem akarnak nőket. Úgyhogy egyértelmű számomra a cím az, hogy most nőkre van szükség, mert nem elég a munkavállaló, ez méltatlan a nőkhöz, méltatlan minden képességüket szeretnék fejleszteni a nők, de nem csak azokat, ahol hiány van. Önnek pedig most visszajött, ugye korábban említette, hogy éjszaka nem mehetnek a nők. A nők minden éjjel szolgálatot, szolgálatban vannak a kórházban, elég jól csinálják, úgyhogy, és a családdal is valahogy össze tudják egyeztetni még akkor is, ha nagyon nehéz. Csak hogy befejezzem. Jó, persze, hadd mondjam el talán, mivel másik szakbizottságból vagyok, a nők támogatása nem azt jelenti, hogy hiátusokat töltünk be velük, nem, a nőket egészében ismerjük el a képességűeket és a többletértéket akkor, hogyha nőket alkalmazunk egy ágazatban. Amíg ez ne, reméljük, hogy ezt végre majd elterjed, és nem akarom, hogy több nő legyen a, ebben az ágazatban, a szállításban, közlekedésben, amíg ez egy alacsony bérszektor. Éppen elég e, ilyen ágazat van, ide nem kellenek nők. Merci pour votre intervention. Nagyon köszönöm. Minden esetre én magam is tagja vagyok a foglalkoztatásügyi szakbizottságnak, úgyhogy várom a női jogi bizottság konkrét javaslatait, és ezzel gazdagítjuk a vitát. Köszönöm szépen, parancsoljon. Dankeschön. Köszönöm szépen. Mária nagyon sok mindent elmondott már helyettem. Nem vagyok ugyan a fanban, de alapvetően én is úgy látom, hogy probléma nem csak a közlekedésében, han, hanem általában, hogy hol alkalmazunk nőket. A társadalmi szerepről beszéltünk, valóban ez egy nagy kérdés minden szakterület számára, nem csak a közlekedésben. A nő képe még mindig otthon, a gyerekszülés, az esélyegyenlőség szinte nem működik, ezt tudjuk. Addig, amíg a pár a, a társadalom úgy gondolkozik, hogy a férfiak a technikai területeken, a nők a szociális területeken dolgozzanak. Ez az iskolában kezdődik már a nőket vagy lányokat erősebbé kell tenni, de a fiúkat is minden területen, hogy lehetőséget találjanak majd a szakképesítésre is. Fontos a gyermekek elhelyezése, hogyan dolgozzanak a nők, hogyha nem tudják, hogy a gyerekek biztonságban vannak, hol vannak, hogy szakképzett gondozó vigyáz rájuk. Aztán majd még egy terület, elhangzott a már általános problémaként, a, tudjuk, hogy a közlekedési ágazat nem egyedülálló, nagyon sok fiatal munkavállalóra, fiúra, nőre egyáltalán szükség van, de ez az ágazat sem nem családbarát, sem a bérezése nem vonzó. Miért kell akkor a, a nőket kitenni annak, hogy ide jöjjenek dolgozni? A munka minősége, a munkahely minősége sem vonzó, hogy itt keressenek munkát, inkább máshová mennek. Tehát nagyon sokat kellene tenni, még függetlenül attól, hogy nőt vagy férfit akarunk alkalmazni. A cél úgy gondolom az kell, hogy legyen, hogy minden szinten fejlődés legyen. A nők minden területen fontosak, technikai, szociális területen, de a férfiakra is ugyanúgy mindenütt szükség van, és konkrét intézkedésekre van szükség mindenki számára, férfiakra és nőkre egyaránt, hogy a közlekedés mindenki számára megérje, hogy itt dolgozzon. Köszönöm. Merci beaucoup. Je me... Köszönöm. A szakértőinkhez fordulok. Nagyon sok kérdés hangzott el a képviselőktől. a magán, a, az egyéb szektorokból, a munka minőségét illetően, illetve többen felvetették azt a kérdést, hogy hogyan lehetne vonzani az embereket, a nőket ebbe, erre a területre, ami egyébként nem olyan nagyon vonzó. Hogy a nőknek helye van ebben az ágazatban aztán a munka minősége is felmerült, de a valós válaszok nem igazán ö, hangzottak el. Ö, nem tudom, lesz-e kvóta a végén? Mert ugye a szakpolitikák terén megvan ez a paritási kvóta, és hogyha ez így lesz, akkor hogyan szankcionáljuk azokat a vállalatokat, amelyeknél ez nem érvényesül? És hogyha megnézzük a különböző cégeket, mondjuk a vezető posztokon a vállalatoknál, hol vannak a nők? Ezeket is ugye meg kell vizsgálni. Aztán Ön beszélt a nők elleni erőszakról. És ezzel is az Európai Bizottsághoz fordulok, mondván, hogy ez tényleg alapvető kérdés. A nők elleni erőszak, a zaklatás, ez a szexista erőszak időnként. Olvastam egy tanulmányt, amelyben az állt, hogy például nagyon sok nő, aki a tömegközlekedésben dolgozik, agresszió áldozata. Azért, mert nő. Azért ez egy kicsit problémás. Aztán továbbra is erőszak azon nőkkel szemben, akik tömegközlekedésen utaznak. Ez borzasztó. Voltak, akik azt mondták, hogy többet nem is ülnek tömegközlekedési eszközre. Én olvastam egy tanulmányt is, egy francia intézet készítette, olyan három hónappal ezelőtt jelent meg, melynek értelmében 100% azoknak a nőknek, akik tömegközlekedésen utaznak, életükben legalább egyszer zaklatás áldozatai voltak ö, szexista viselkedések miatt. Hát azért itt egy alapvető problémával kell szembenéznünk. A kérdésekre, ha nem tudnak teljes körűen válaszolni, akkor írásban is elküldhetik ezeket. Mindannyiuknak kettő perc áll rendelkezésükre. Önnel kezdjük, parancsoljon! Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Euh, Először is, ha lehet, akkor németül válaszolnék, legalábbis az egyik kérdésről, amelyet itt a bal oldalon ülő hölgyek tettek fel. Én persze nem hallottam a német fordítást, amit én említettem, az az volt, hogy fiatal és közöttük női személyeket is a közlekedési ágazat szempontjából érdeklődővé tegyük, tehát hogy az érdeklődésüket felkeltsük az ágazat iránt, semmiként nem vonzani akarjuk őket. Ez a szó tehát nem ül így, egyszerűen vonzóvá kívánjuk tenni, fiatal szakmunkás tanulók, vagy más ágazatból átkerülők számára. Ebben a körben a közlekedésnél nagyon gyakran csak a közúti közlekedésre gondolok, ahol szakképzetteknek adnak munkát. De vannak önfoglalkoztatók, akik például, mint említettem, a hajón élnek, ahol férj és feleség azonos végzettséggel dolgozik a saját tulajdonban lévő hajót, hogy felváltva tudják vezetni. Ezek kiváló minőségű munkahelyek, továbbképzési lehetőséget biztosítanak, és ezt szeretnénk, hogy a szakképesítése elismerése lehetővé tegye a szakmai cserét európai szinten. A szociális partnerekkel amellett állunk ki, hogy a munkaviszonyok, a munkaidő, a munkaidő irányelv megfelelően alakuljon. És így a hajón végzett munka egyre vonzóbb legyen. A belvízi hajózás úgy gondolom nagyon sok mindent kínál nők számára is, azért, hogy munkahelyet tudjanak, vagy munkát tudjanak itt vállalni. A továbbképzés is fontos, és egyszerűen emellett állunk ki. Aztán a megoldás kezdeményezése erről is van szó. A fontos, hogy a megfelelő karrier lehetőségeket is eh, kínáljunk. A például, hogyha valaki belvízi hajózásnál indul, akkor legyen perspektívája a vízi hajózásra, és nagyon érdekes kezdeményezések vannak, pont nők számára, akik a műszaki vagy logisztikai területek iránt ér, érdeklődnek. Ez szerintem egy nagyon fontos szempont, eltekintve attól, hogy hiány van a belvízi hajózásban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tilings asszonyi a szó, parancsoljon. Fandenkamp úr kérdésére válaszolnék először, hogy milyen messze megyünk az egyenlőség terén a közlekedésben. Nem az a lényeg, hogy 50-50 százalék -50 legyen a nők és a férfiak aránya, hanem az, hogy olyan körülményeket teremtsünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az emberek egyenlő alapon dönthessenek. A közlekedés területén zömében férfiaknak áll ez rendelkezésükre, nem a nőkre. Tehát nincsenek meg azok a körülmények, amelyek alapján egyenlő esélyek alapján lehessen dönteni. A soft intézkedéseket most próbálgatjuk, ezért kellene talán jogszabályok alapján gondolkodnunk. Hogy aztán mi lehet a megoldás? Egy olyan jogi keret, amely hogyha fogalmazhatok így, és hát sajnálatos módon minden a vállalatoktól, a munkáiktól függ, hogy lehetővé tegyük azt, hogy egyenlőségi terveket dolgozzanak ki a cégek. Vállalati szinten erről tájékoztatni kell mindenkit, lehetővé kell tenni a végrehajtását, és megfelelő eszközökre van szükség. Ennek a neve a szociális dialógus ahogy mások is itt az asztal körül elmondták, a szociális dialógus. része a nemek közötti egyenjogúságról folyó eszmecsere. Például a nők és a férfiak számára ö, jobb körülményeket teremteni ahhoz, hogy különböző műszakokba dolgozhassanak. Nos, tökéletesen egyetértek, a nőknek nem csak gazdasági tényezőnek kell lennie ezekben a dolgokban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tiring asszony, Weber asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon érdekes volt ez az eszmecsere és tényleg globális megközelítésre van szükség, gyors megoldás, könnyű megoldás nincs. Ez olyan, mint amikor régen az édesapám előhívta a fényképeket. Az egyszer, egyszer bele lógatta a folyadékba, akkor valamit láttunk rajta, ha még egyszer, akkor még többet, stb. stb. stb. Azt hiszem, hogy a nemek megfelelő egyenjogóságát tőztük ki a társadalmon belül, és lassanként eljutunk oda. Egyetértek az előző hozzászólóval, szociális dialógusra van ez szükség, a magán és az állami érintettek között, meteó szintű, tagállami vagy vállalati szinten csak nem találunk megoldásokat. Össze kell fognunk, és a szociális dialógus ennek kulcsfontosságú része. Ajala Szender asszony sajnos kiment, majd a statisztikai kérdés kapcsán neki fogok válaszolni. Ez kicsit száraznak és unalmasnak tűnhet, de végül is segíthet sokat. Úgyhogy a távolsági közlekedéssel kapcsolatos kérdésére majd még neki válaszolni fogok. Mert hát ugye ez attól függ, hogyan döntünk, hogy teremtjük meg a megfelelő körülményeket, és megoldásokat kell találnunk. A globális, eh, illetve a helyi szinten is. Folytatjuk tehát a dialógust a parlamenttel, és természetesen önökkel is. Köszönöm, hogy meghívtak. Köszönöm szépen. Nagyon ritkán fordul elő, de férfiként ön fogja konklúziókat elmondani. Köszönöm, parancsoljon. Köszönöm szépen. Bach úr konkrét kérdésére a kísérleti projekttel kapcsolatban szeretnék válaszolni. Lehet, hogy csalódást okozok némileg, mert jelen pillanatban nem állnak meghatározó eredmények a rendelkezésünkre. Nagyon rövid projektről van szó, csak néhány hónapig tart. Ami a tanácsadókat illeti, remek tanácsadók működnek közre. A meglévő eszközöket veszük figyelembe, illetve a felmérésnek az, az eredményét a fiatal férfiak és nők körében végeztük a felmérést arról, hogy ők hogyan látják a különböző közlekedési eszközöket, lehetőségeket ezeknek a jövőjét. Kiderülhet egyébként, hogy talán nem is olyan rossz az imázsa a különböző közlekedési munkaterületeknek, és hamarosan rendelkezésre állnak majd az eredmények is. Ayala Sander asszony aki már nincs itt, most úgy látom, hogy a téma iránti érdeklődést azért a jelenlét is fémjelzi, tehát van néhány olyan munkakör, ahol diplomás nők nagy számban el tudnak helyezkedni, és ugyanakkor alacsonyabb képesítéssel nehezen találnak munkaerőt. A mozdonyvezetők között csak 3%-os a nőknek a részvétele, másút viszont eléri az 50%-ot, tehát vannak bizonyos realitások a digitális technológiának köszönhetően. Minél nagyobb a digitalizálódás, annál magasabb lesz a nőknek az aránya. Aztán, ami a parkolás illetve a biztonsági rendszereket illeti arra. Azt tudom mondani, hogy egyeztetéseket tartunk a, az érintettekkel. Például az egészségügyi feltételeknek az alakulása sokszor nem vonzó a nők számára, elriasztja a nőket a munkavállalástól. Például, hogy a parkolóházakban vagy a közúti szállításban vállaljanak munkát. A helyes gyakorlatokat kellene itt kialakítani és a finanszírozási lehetőségeket bővíteni, a transeurópai hálózat lehetőségeit is földerítve. Nos, ennyiben szerettem volna röviden, gyorsan összefoglalni a válaszaimat, ami a kvótákat illeti, átgondoljuk ezt a kérdést, látni kell azt is, hogy nagyon összetett van szó, mert a különböző közlekedési, szállítási területek helyzete erősen eltér egymástól. Átgondolást igényel ez, illetve sokféle probléma merül fel. Vannak önkéntes célok, vannak mérőszámok, mutatók, tehát alapvető átgondolást igényel ez a kérdéskör. Dinamikus folyamatról van szó, úgyhogy egy kis türelmet kérnék még, mert igazából csak egy évvel ezelőtt indult el érdemileg ez a munka. Úgyhogy ennyit szerettem volna. Elnök, köszönöm szépen, és a vita lezárására Nélszon úrnak adom meg egy percre a szót. Csak egy percig venném igénybe a türelmüket. Nagyon érdekes volt az eszmecsere, és nagyon sok tekintetben egyetértünk, illetve a következtetésünk megfogalmazható úgy, hogy ezt az ágazatot vonzóbbá kell tenni, figyelembe véve a szociális körülményeket, a munkakörülményeket, a vállalatok által kínált munkafeltételeket is. És össze kell kapcsolni a szakbizottságunk, illetve a foglalkoztatási szakbizottság többi kérdéskörével is, hiszen a cél, hogy a jövőbeni munkafeltételek mindenki számára vonzók és alkalmasak legyenek, mert hogyha kihagyjuk ezt a lehetőséget, akkor nem tudjuk elérni, hogy ez az ágazat a nők és férfiak számára egyaránt kedvező munka lehetőséget kínáljon. Köszönöm szépen! örömmel várom a jövőbeni meghallgatásokat, és kiderül, hogy mik a lehetőségek, hogyan folytatódhat a munka. Elnök, Nilsson úr, köszönöm szépen. Folytatjuk majd a foglalkoztatás és a nőjogi szakbizottsággal a közös munkát. Nagyon szépen köszönöm a szakértőknek a részvételt, és konkrét irányok fogalmazódtak meg. A cél, hogy a közlekedésben több nő dolgozzon, ez logikus lenne, normális eh, lenne, és a helyzet nem megnyugtató 15 órától folytatjuk délután a TRAN szakbizottság munkáját, ülését. Addig jó étvágyat az ebédhez, és a tolmácsoknak köszönöm, hogy egy kicsit túlóráztak. De hát fontos a nők részvétele a közlekedés területén. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt a plusz 5 percet még itt velünk töltötték.